Morning everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó reggelt kívánok. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kolléganők és kollégák. Üdvözlöm Önöket a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság mai ülésén. Mindenki megkapta a napirendet módosítási igényeket nem kaptam. A napirendet úgy alakítottuk ki, hogy néhány kolléganő és kolléga kívánságát is figyelembe vettük, hogyha más bizottságban szeretne még szavazni. Tehát éppen ezért 9 órára helyeztük át a szavazást. Szeretném megállapítani, hogy mindenki jóvá hagyta a napirendet, és akkor áttérek a második napirendi pontra. Ez pedig a tolmácsolás, mindig nagyon hálásak vagyunk a tolmácsolásért, különben az ülésünk nyilvános. Tehát ez azt jelenti, hogy az interneten, a webstreamen hallhatók vagyunk. Ma elektronikusan is szavazunk. Éppen ezért szeretném megkérni önöket, hogy az elektronikus szavazókártyáikat is készítsék elő. Gájer kolléga parancsoljon. Az enyém éppen úton van. Tehát a fennmaradó percekben kézzel szeretnék szavazni. Talán feleslegesé is válik ez. Lehet, hogy felesleges is, hiszen amíg itt az elején lefolytatjuk a többi dolgok. Üdvözlöm Tavern urat, és Szeretnék gratulálni, hogy az Európai Számbevőszék belső auditorrá jelölte. Örülünk az ön nevében is a jelölésnek. Akkor most szeretném megkérdezem, hogy hiányzik-e valakinek az elektronikus szavazókártyája. Javasolnék egy tesztet. Egy szavazótesztet. Wie sieht's jetzt aus? Ist, äh, haben wir offen? Igen, megnyitom. Akkor szavazhatunk. Igen egy néppártival több van a kelleténél, akkor most lezárjuk a szavazást. Zárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy egy néppártival több van. Nem tudom, hogyan lehetséges. Megállapodhatunk ebben valahogy? Helyrehozhatjuk? Jó? Akkor még egy tesztet végzünk. Kettes teszt. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Akkor ez így most rendben van. Mielőtt áttérünk a szavazásra, lenne egy megjegyzésem. Ma egy nagyon fontos véleményről szavazunk. Nem mi vagyunk az illetékes bizottság, hanem a Európai Parlamenti Jogi Bizottsága. Nagyon sok intézmény keresett meg minket, és utalt arra, hogy mennyire fontos ez az anyag. Bevezetésképpen itt a Kokobu elnökeként két megjegyzést tennék. Az első az, hogy minnyáján úgy véljük, hogy nagyon lényeges az, hogy az Európai Bizottság és az összes többi európai intézmény, és természetesen az Európai Parlament is, a parlament igazgatásán keresztül kiváló humán erőforrással rendelkezzen elkötelezett, jól képzett emberekkel, akik a jó kormányzást, a jó jogalkotást támogatják ebben a házban. Ez kifejezésre jut a személyzetről szóló alapszabályban is. És biztos vagyok benne, hogy minden kollégának ez nagyon fontos kérdés. A második kérdés, amely számunkra, Költségvetés Ellenőr Bizottság számára fontos, az azok a közpénzek. Hiszen az adófizetők pénzét költjük el az európai intézményeknél. A helyzet nem lett könnyebb az Európai Unióban és a tagállamokban sem, hiszen számos tagállamban nagyon drasztikus takarékoskodási intézkedéseket foganatosítottak. A stabilitási megállapodás értelmében az euró megőrzése érdekében mi is ragaszkodtunk ehhez. Azonban, hogyha nem euró országokról van szó, mondjuk Lettországról vagy Magyarországról, ezeknek az országoknak is drasztikus takarékossági intézkedéseket kell foganatosítanunk, például a szociális ellátórendszerekben, vagy pedig eh, a állami szférában dolgozók fizetésénél is erősen kell takarékoskodni nem szeretném itt megelőzni a szavazást, hiszen elég sokat beszéltünk ennek a jelentőségéről. Azonban mégis elért egy olyan hír, hogy a bizottság szeretne egy három perces bevezetőt tartani. A szavazás előtt ezt a kívánságot teljesíteni szeretném. Most akkor Monsieur Lavasseurnek, Lavasseur úrnak adom át a szót a bizottság részét. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek, csak három dologra szeretnék emlékeztetni a javaslattal kapcsolatban, amelyel foglalkozunk. Az első a kontextus, tehát a fizetéseknek a korrigálása, indexálása, ez december 31-én 2012-ben lejár és ez is ösztönzi a bizottságot arra, hogy ezen a területen lépjen. A második elem, amit ki szeretnék emelni, ez az a törekvése a bizottságnak, ami kettős egyébként, hogy egyrészt korrigáljuk azokat a hibákat, amik a régi módszerben mutatkoztak, és amire rámutattak egyesek. A másik pedig hogy jelentős megtakarításokat érjünk el az európai közszolgálati területen és ugyanakkor mégiscsak maradjon ez vonzó terület. Tehát ennek eh, kíván megfelelni a bizottság, és ezért két módszert dolgoztunk ki. Egyrészt létszámcsökkentést kívánunk elérni valamennyi európai intézménynél, 5%-os létszámcsökkentést 5 év alatt, valamint a jogállásnak a módosítását bizonyos elemeket ez érint, például a karrier kilátásokat, amikből lehet megtakarítást elérni, de egyéb elemeket is, amik a közszolgálat hatékonyságát célozzák növelni. Tehát néhány szóban erről van szó, és nem egy olyan reformról, mint amilyen 2004-ben volt, hanem egy felülvizsgálatról, aminek az a célja, hogy megfeleljünk a határidőknek, illetve a gazdasági követelményeknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lavaszőr úr. Általában nem szokásos a szavazás előtt vitát rendezni. Igen. De a jelentéstevő is jelentkezik, hogyha igény van rá, akkor frakciónként egy percet engedélyezek a vitára, de utána azt javasolnám, hogy azonnal kezdjük a szavazást. Odi úr, egyetért vele? Direkt in die Abstimmung. Vagy rögtön menjünk szavazni? Tehát rögtön szavazzunk? <laughs> Er möchte unbedingt... Mindenképpen szeretne felszólalni, tehát akkor, de először mégiscsak Udi úr kap szót. Nagyon rövid. Szerettem volna, hogyha a bizottság pontosítja, hogy a szociális párbeszéd területén mi történt, és hol tart a szociális párbeszéd a tagállamonként. Ez nagyon eltérő, és érdekelne, hogy a személyzet képviselőivel hogyan zajlott ez le. Ez nagyon rövid, Lavasszőr úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságban vannak különböző szabályok, amelyek a szociális párbeszédre vonatkoznak, és a személyi állományt képviselő szervezetekkel folytatjuk ezeket a javaslatot a állomány képviselőinek közreadtuk, vita tárgyát képezte egész ősz folyamán különböző szinten, tehát technikai, administratív és politikai szinten egyaránt voltak megbeszélések az Európai Európai Bizottság alelnökével. Tehát a szociális partnerekkel végig konzultáltunk, amikor a javaslat kidolgozásra került, és így született meg a decemberi javaslat. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. Ez jelentősen tisztázta a kérdést. Akkor most áttérünk a szavazásra. Rendben. Azt javasolnám, hogy elektronikusan szavazzunk, mivel valószínűleg nagyon szoros lesz. Tehát az egyes cikk egyes bekezdés, a 31-es módosító. Megnyitom a szavazást. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Rendben. De kézzel is szavazhatunk, hogyha ennyire egyértelmű. Tehát megnyitom az egyes cikről elektronikusan, a 32-esről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Rendben. 33-as módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 34-es. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. A B kompromisszumos módosító. Itt van egy enyhén módosított kompromisszumos módosító. Tegnap este osztottuk ki, de elkezdhetjük a szavazást. Tehát a B-ről zárom a szavazást. elutasítva. Akkor most részenként szavazunk, akkor, illetve részenként szavazunk, a 37-es első rész. Megnyitom a szavazást az első részről. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, zárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem. Elnézést, elutasítottuk. Nyilvánvalóan elutasítottuk. 35-ös okafogyott, 36-os. 36-os. Csak is akkor, veszti értelmét, hogyha 35-ös. Igen, rendben. 38-as, 38-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 39-es. 39-es, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítottuk. A 40-est visszavonták. 42-es. Megnyitom a szavazást. 42-es, megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. 43-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 44-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Az A módosító. Mindenki megkapta. Akkor elkezdhetjük a szavazást. Az A. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az egyes szóbeli módosítóval folytatjuk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös két rész. Three parts, sorry. Three parts. Három részben. Első rész. Zárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Megnyitva a szavazást. Tehát a második részről megnyitottam a szavazást, mindenki szavazott, zárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva. Tehát az 56-osról nem, akkor a következő az 57-es. Open. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következő 58-as, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 59-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 60-as két részben. Első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 61-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. elutasítva. Szóbeli módosító, hármas szóbeli módosító indítvány, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Most akkor egyes módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatvanhármasról, huszonhármasról asról blokkban szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes szóbeli indítvány. Kettes szóbeli módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 65-ös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 66-os, illetve ez fogyott, akkor a 67-essel folytatjuk. Megnyitom a szavazást, tehát 67-esre megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 68-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Még nem. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 69-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva egyértelműen elutasítva. Négyes szóbeli módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 70-es fogyott, 4-es is, tehát a 71-essel folytatjuk. 71-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Ötös Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 64-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 75-ös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Szavazhatnánk blogban? 76-ostól a 79-esig. Van-e valaki, aki ellenzi az blogban szavazást? Nem, akkor blogban 76-tól 79-ig megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 80-as módosító. Megnyitom a szavazást. 80-as. 80-as. Nyolcvanas módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos okafogyott. 81-es Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 82-es módosító. Nem, ez okafogyott. Nem, mégiscsak szavazni kell a 82-esről. 82-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 83-as. Nyolcvanhármasról szavaznunk kell, úgyhogy megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 84-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 85-ös, megnyitom a szavazást. 85-ös. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 7-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 86-os. Megnyitom a szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva 87-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 88-as. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 89-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 90-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 91-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 92-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93-as módosítom, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szóbeli módosító 5-ös, 5-ös szóbeli blogban, 5-ös, 6-os együtt, megnyitom a szavazást, tehát 5-ös, 6-osra megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 94-es. 94-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es. Ez okafogyott. 95-ös. 95-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 96-os 96-tól 99-ig blogba mehet, senki nem ellenzi, akkor blogban, tehát 96-tól 99-ig megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Százas módosító, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítva. Száz egyes. megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 102-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 103-as, megnyitom a szavazást. 103-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva 12-es módosító, megnyitom a szavazást. 12-esre Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazattal. 13-as, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, mindenki lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 15-ös részenként, első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elutasítva. 16-os, 18-as egyben, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 17-es, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. 19-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítva, mert szavazategyenlőség van. 20-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es részenként, első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös, 25-ös módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. 26-os. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 29-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-as, Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az egész véleménytervezetről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mellette megnyitom a szavazást, elektronikusan lezárom a szavazást elfogadtuk. Köszönöm szépen. A nagyon intenzív előkészületeket és ezt a maratont. Gratulálok a jelentéstevőnek. Egy rövid szünetet tartunk, és utána pedig folytatjuk az ülést. Köszönöm. Ja, liebe Kolleginnen Kollegen. Kedves kolléganők és kollégák. Óriási napirendünk van. Kérek mindenkit. Szeretném megkérdezni hogy ki szeretne magánbeszélgetést folytatni, jelentkezzen és folytassa az ablak előtt. Mi azonban szeretnék folytatni a napirendünket. Igen, tisztelt kolléganők és kollégák, folytatjuk a napirendünk megtárgyalását. Az előbb nem üdvözöltem, de most megteszem. Új tagunkat, az új finn kollégánkat, aki Itele úr helyére került, hiszen Itele úr a számbevőszékhez került, Isten hozta, Szavama úr először vesz részt ülésünkön most. Áttérünk a négyes rendi pontra. Ez pedig eh, a 2010-es mentesítés az Európai Unió általános költségvetés tekintetében Christopher Fjellner az előadó, és Hadzimakakis kollégánk vette át a nevében. 2012. február 21-én a bizottság egy első értékelési jelentést nyújtott be a 318-as szerződéssel összhangban, melynek célja az, hogy az Európai Unió működését írja le. Ez a jelentés a 2010-es pénzügyi évre vonatkozik. A mai megbeszélésünk számára örülünk, hogy Catherine Day az Európai Bizottság főtitkára körünkben van. Nagyon örülünk, hogy itt van körünkben. Most pedig át is adnám önnek a szót. Catherine Day asszony, öné a szó.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 Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy lehetőséget kapok, hogy itt legyek ma délelőtt, és megvitassam önökkel, hogy hogyan működhetünk együtt a 313-as szerződéscikk megvalósításában. A szakbizottság jól tudja, hogy az Európai Bizottság elhivatott azon az úton, hogy az értékelési kultúráját javítsa. Ugye az ex ante értékelés, illetve most sokat fordítunk számíthatunk az ex post értékelés vizsgálatára a monitorozás és értékelési mechanizmusok terén egy sor változtatást javaslunk a következő pénzügyi időszakra az eddig elvégzett elemzések alapján, ugyanis ezek azt mutatják, hogy van min javítani. Bizonyos javaslatok ebben az első jelentésben szerepelnek, amelyeket önökhöz benyújtottunk. Úgy gondolom, hogy azt mondhatjuk, helyes azt mondani, hogy egy sor kérdés vetődik fel, hogy mivel kell ebben a jelentésben foglalkozni, hiszen egy sor terjedelmes más jelentést is fogunk készíteni. Fontos itt a mentesítési eljárás menetrendjét is figyelembe venni éves főigazgatósági beszámolók is készülnek, illetve az egész testület is beszámol a munkáról. Fontos lenne világosá tenni, hogy a jövőben mikor hasznos az értékelési inputokat megejteni. A az értékelés hosszú távú folyamat nem feltétlenül kell évekre lebontani, és a mentesítési folyamathoz kapcsolni. Nyilván a mentesítés olyan dolgokkal is foglalkozik adott esetben, amelyekre nem áll rendelkezésre külön információ. Ebben az első jelentésben a 318-as mm, cikk alapján a cikk szövegét vettük alapul, és megvizsgáltuk, hogy mit sikerült a programokkal elérni. A kutatás, az oktatás, a kultúra jelentették a tegyelt ennek a jelentésnek, és e vita céljaira megvizsgáltuk, hogy hol lehet teljesítmény alapon értékelni. Megtalálják a jelentésben a megállapítások lényegét, meg próbáltunk objektívan értékelést végezni, illetve megmutatni, hogy hol lehetne e, javítani e, célkitűzések e, számát, csökkenteni a következő pénzügyi időszakban. A mi elképzelésünk az idei kulturális oktatási terület és kutatási terület értékelése után a regionális energiás közlekedési szakpolitikák értékelése lenne az idén, illetve 2014-ig az összes területre kiterjedne ez a teljesítmény alapú értékelés. Természetesen minden évben a rendelkezésre álló teljesítmény mutat mutatók alapján dolgoznánk. Én már rámutattam, hogy milyen témák vetődnek fel. Nagyon örülnék, hogyha önöktől is kapnánk tanácsokat, javaslatokat. Természetesen újra szívesen megvizsgáljuk a jelentés tartalmát, és a második jelentésben figyelembe vesszük, november közepén fogjuk benyújtani az önök javaslatait. Köszönöm. Vielen Nagyon szépen köszönöm asszony. Most pedig megnyitjuk a vitát, és Krisztof Jelner kap szót, hogyha óhajtja. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Déjasszony, a beszámoló jelentés bemutatását. A fejegyzéseimben. azt írtam, a fejegyzéseimben, hogy üdvözöljük, de most a de részről fogok beszélni, vagyis az aggájaimról, a problémákról. Először is. Mi kértük ezt, és Saci Markakis úr mentesítési tegnapi jelentése nagyon nagy hangsúlyt helyezett erre az értékelési jelentésre, és igazából a 16 oldalnál többet is kaphattunk volna a 318-as cikk alapján, de lehet, hogy ez csak az én aggályom, majd meglátjuk, hogy a kollégáknak mik voltak az elvárásai. Nekem az nehezítette meg az életemet, hogy hogyan alakult az időzítés Ugye nagyon késünk a mentesítési eljárással, nagyon nehéz figyelembe venni ezt a jelentést, ahogy asszonyom ön is joggal mondta. Az elképzelés az volt a dolog mögött, hogy a mentesítéshez kötődve kellene valahogy elvégezni ezt a munkát. És nem tudtuk, hogy ez ilyen későre kerül majd számvevőszéknek az észrevétele is természetesen nagyon relevánsak lehetnek. Ez, ez is azt jelenti, hogy több időre van szükségünk. Lehet, hogy a menetrendet egy kicsit át kell alakítani, amikor az Európai Bizottság úgy dönt, hogy az értékelési jelentését benyújtja. Másik témában viszont úgy gondolom, hogy az jó jel, hogy a bizottság szükségesnek tartja, hogy a tagállamokkal együttműködjön ebben, hiszen az együttes kezelés, shared management, az mindenképpen fontos az elérendő célok tekintetében is. Ugye a tagállamok részvételének az eredményeképpen lehet elérni eredményeket, valahogyan értékelni kell az eredményeket, a célok teljesülését. Én azt szeretném kérdezni D. asszonytól, hogy a bizottság hogyan kívánja javítani az együttműködést, és hogy lát-e módot arra, hogy az eljárások megváltozanak, és a tagállami hatóságok is valamilyen szerepet kapjanak az értékelés elkészítésében, ez lenne az egyik konkrét kérdésem. Aztán szeretnénk foglalkozni egy olyan témával is, ami Sáci Márkákis úr tavalyi jelentéséhez kötődik. Itt a gazda ö, ö, kiben létéről van szó jelentések esetében. Ugye ő most itt van, ön a gazdája ennek a jelentésnek, de a bizottság ugye különböző teljesítmény vagy eredményességi mutatókkal kíván dolgozni. Szeretném tudni, hogy ki lesz a gazdája ennek a területnek, ki az, aki folyamatosan végzi majd ezt a munkát, hogy a follow-up, a vita kivel valósulhat meg. Aztán nem igazán látom, hogy az hogy az Interloaded Service hogyan vehet, vagy vesz részt ebben a munkában. Aztán, és értem, tudom, hogy különböző irányokban haladnak a kérdéseim, Hát ugye most először szembesülünk ezzel a fajta munkával, és igazából azt sem tudjuk, hogy mit várhatunk, mielőtt megkapjuk az anyagot. Még egy kérdésem lenne tehát, ami felvetődik bennem, a szerződés 318-as cikke elért eredményekről beszél. Kérdésem, mi az eredmény. Mit hívhatunk eredménynek? Ez egyfajta metafizikai kérdés. Hogyan lehet outcome és result között különbséget tenni? Végkimenet és eredmény között, következmény és hatás között. Hiszen nehéz így meghatározni az eredményességi mutatókat jelentés alapjában ilyeneket mond, hogy ez történt, ezzel járt, ez lett a hatása, a következménye, de talán jó lenne, hogyha fókuszáltabban tudnánk foglalkozni ezekkel a tényezőkkel, és az általános hatás, illetve a konkrét eredmény között különbséget tudnánk tenni. Én itt azt hiszem, hogy megállok, és hagyom a kollégákat beszélni, szerintem nagyon fontos A. az időzítés kérdése, B. egy kicsit többet vártam volna a bizottságtól a szerződés 318-as cikkére való reagálásképpen. Köszönöm szépen Fjellner kollega, a következő hozzászóló pedig Jorge Sáci Márkakis. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves déjasszony. Néhány kedves szavam lenne önhöz mindenek előtt hiszen ami azután jön, nem lesz túl kedves. Szeretném megköszönni a kiváló együttműködést, az előadó is említette ezt, tehát köszönöm szépen, nagyon jó volt az együttműködés. Ennek következtében pedig eh, az elvárások is magasak lettek. De most szeretnék mindenképpen megjegyezni egy pontot, amely nagyon fontos az adófizető számára. Eddig mindig azt vizsgáltuk, hogy jogszerűek-e a kiadásaink. Mi, a számbevőszék, ön, a bizottság általában pedig mindenki elégedett volt ezzel. Nem foglalkoztunk azonban a hatékonysággal, hiszen igazából ez a munkánk lényege. A Lisszaboni szerződés kötelezettségünké teszi ezt. És említette, hogy a cikk szövegéhez ragaszkodik. Azonban, kedves déjasszony, kedves bizottság, nem elég a megfogalmazás. Az adófizető pénzét nem költjük el felelősen, amennyiben még mindig nem vagyunk képesek elmagyarázni az állampolgároknak, hogy mit teszünk a pénzükkel. El kell mondanom, hogy az adófizetőnek joga van ahhoz, hogy megtudja, hogy mi történik a pénzével, hogy hogyan kezeljük a pénzét. Van itt egy alapvető probléma. Ez pedig az, hogy a jelentés itt arról szól, mint egy iskolai bizonyítvány. Tehát el kell mondanunk, hogy mit tettünk. Éppen ezért szeretném megkérni, hogy még szorosabban működjünk együtt. A végén teszek is majd egy javaslatot erre. Tudja, hogy a számvevőszék kész arra, hogy ezt a jelentést megvizsgálja, hogy mentesítést nyújtson. Ez annak az egyetlen lehetősége, hogy használjunk valamit az adófizetőnek. Sokáig vártunk erre a jelentésre, viszonylag későn is érkezett, sokkal később, mint ahogy gondoltuk. És be kell, hogy váljam, hogy én valami nagyszerű dologra vártam. Igazából valamilyen kiválósággal számítottam, azonban semmi meglepetést nem kaptunk. El kell mondanunk, hogy itt vajuttak a hegyek, és egeret szültek. Tehát nagyon-nagyon csalódott vagyok. Főleg azért, amit a staff regulation esetében megérkezett hozzánk. Erről nagyon sokat vitáztunk, erről szavaztunk, a parlament durva vonalakban pedig támogatta a bizottságot is. Természetesen érdekeltek vagyunk abban, hogy jó emberek jöjjenek hozzánk. De hogy igazából ennyit mutasson be az egész humán erőforrás politikáról számomra érthetetlen. Azért érthetetlen, mert sokkal jobban is megtehette volna. Hogyha ragaszkodik a cikk szövegéhez, akkor ez az Európai Unióról szóló 16 oldalas jelentés az égvilágon semmi konkrétumot nem tartalmaz. Nem szól arról, hogy hol hány munkahely keletkezett. Csak általános hatásokról szólt, ezt saját magunk is megtehettük volna, és kihagyott egy nagyon nagy területet. Azokkal a területekkel foglalkozott, mint például az oktatás, a kultúra, kutatás ezekért önfelelős. Ezek a dolgok viszonylag jól is mennek. Azonban nem ide mennek el az adómilliók. Van egy német mondás. Ez úgy hangzik, hogy bla bla bla. Szerintem érthető. Semmi konkrétumot nem látok. Igazából nem méltő a bizottsághoz az, amit itt prezentál nekünk. Hiszen hogyha visszaemlékszünk, és Christopher Fjellner is említette, hogy tavaly pontos utasításokat adtunk, hogy mit is várunk el. Ez azt jelenti, hogy úgy kellene, mint egy vállalat jelentést írnunk. Minden vállalat bizonyos célokat szab meg, és utána pedig kiértékeli a célok elérését. Ezt nagyon pozitívan fogadták, akkor viszont ebben a jelentésben az égvilágon semmi nyomát nem látom ennek. Igazából, hogyha tanár lennék, akkor most uh, arról gondolkodnék, hogy más osztályba küldjem-e önt? Hát lehet. Lehet, hogy nem engedném tovább, mert ez nem felel meg az elvárásainknak. Egy saját kezdeményezésű jelentést javaslok itt a kiértékelés tekintetében, hiszen eh, szerintem a számbevőszékkel együttműködve kidolgozhatnánk olyan útmutatókat, amely alapján össze lehetne állítani egy jelentést. Sajnos azt látjuk, hogy erre mindenképpen szükség lenne, hiszen ezzel a szellemmel nem fogjuk kivezetni az Európai Uniót a válságból. Köszönöm, Makakis kolléga elnökként. Nem adhatok le most politikai kommentárt, azonban a bizottság arcáról leolvastam, hogy nagy örömére szolgál, hogy ön nem tanár, Makakis úr, és nem tarthatja őket ebben az osztályban. Köszönöm szépen! Akkor folytatjuk a felszólalók listáját. Bart Stas. Voorzitter, uh, mevrouw D, eh, u, u weet dat... Köszönöm szépen, elnök úr. D asszony, itt vagyok, itt vagyok fent, igen. Szóval tudja asszonyom, hogy eh, eredendően nagyon nagy a szimpátiánk az önök iránt, az önök intézménye iránt, az ön elődje, és szólt itt, nagyon sok az aggály, és osztom az előttem szóló két kollega véleményét. Tudom, hogy a mennyiség nem jelent mindig minőséget is, viszont hogyha megnézzük a 2009-es értékelési jelentést, vagy az előző évekre vonatkozott, azt mondhatom, hogy minden szakpolitikai területre kiterjedtek ezek és különösen vaskos dokumentumokat kaptunk 2001-ben, 160 oldalt, 2009-ben 350 oldalt, szóval nem tudom, hogy feltétlenül ilyen vaskos köteteket kell követelnünk, de hát ez a 16 oldal, amit most kaptunk, azért elég jelentősen ö, csökkenti a terjedelmet egyetértek az előttem szóló két kollégával, ez a jelentés nem foglalkozik minden területtel, csak a kutatással, az oktatással, a kultúrával, és azt, azt mondja, hogy az elkövetkező évek során más szektorokkal is fognak foglalkozni, korábban az összes szakpolitikára kiterjedt a jelentés. Úgy gondolom, hogy mi nem ezt kértük, mi egy jó értékelési jelentést kértünk volna, ráadásul a Lisszaboni szerződés elég elég világosan fogalmaz. Ugye a szerződés 318-as cikkének megfelelő jelentést kellett volna készíteni, ehhez képest egy elég szerény jelentést kapunk, bizonyos konkrét területekkel foglalkozik csak, nem tudom, hogy mit tehetünk, és úgy gondolom, hogy Csáci Márkákis és Fjellner urak elég világosan fogalmaztak. A korábbi értékelési jelentés időben rendelkezésre állt, most viszont kilenc hónappal később kaptuk csak meg az anyagot, hogyha csak februárban érkezik az anyag, akkor elég nehéz helyzetbe kerülünk az időzítés miatt. Úgyhogy remélem érti a frusztrációnkat, a csalódásunkat, a kritikai megjegyzéseinket. Értem, ön azt mondja, hogy a 318-as cikk nem azt követeli, amit korábban benyújtottak önök. Ugye az értékelési jelentés természete megváltozott, mi ezt értjük. Korábban sokkal pontosabb, részletesebb, mélyrehatóbb jelentéseket kaptunk. Remélem, hogy tudnak bővebben is nyilatkozni majd. Köszönöm szépen. Stász kolléga Jan Mulder kérsz. Thank you, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés az elmúlt év számbevőszeki jelentése az Európai Bizottság teljesítményének eredményességének csökkenését mutatja. Ez nagyon sajnálatos. 17. év ben mondja már a szemőszék, hogy negatív a véleménye a teljesítményről, és ez sajnálatos az európai parlamenti képviselők számára a legtöbb évben a parlament megadta a mentességet, nem hiszem, hogy most is bölcs lenne ezt tenni, ugyanis abban az évben, amikor a legtöbb európai kormány súlyos költségvetési nehézségekkel küzd, pozitív daszt adni, kétes dolog Ugye a bizottság szigorúan lép fel a kormányokkal szemben, viszont a szemvevőszék a bizottság saját költségvetésével kapcsolatban ugye negatív, kritikus hangot üt meg. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz a közvéleménynek ezt elmagyarázni hogy olyan hosszú évek után miért nem sikerült az eredményességben pozitív osztályzatot szerezni. Van egy konkrét pontja az intézményközi megállapodásnak, amit a parlament kérésére tettek be. Kimondja, hogy a tagállamok minden évben éves összefoglalót kell, hogy készítsenek itt az az elképzelés, hogy a tagállamok felelősebben kezeljék az európai pénzeket. Na most az éves összefoglalókat el is készítik, be is nyújtják, de ezeket most már a megállapodás megkötése után két évvel is titokban tartják. Milyennek az oka, a megállapodás megkötetett, azt betartják, sajnos a harmadik aláíró a parlament sem tud betekinteni ezekbe a dokumentumokba. Még éveket kell várnunk arra, hogy a bizottságról kiderüljön, hogy mit tart helyesnek? Ja, villám. Nagyon szépen köszönöm, Mulder kolléga. Most megadnám ennek a lehetőséget, hogy a nagy mennyiségű kérdés után Déjasszony válaszoljon a felvetésekre. Érezte, hogy a szakbizottság a frakció határokon túl nagy elvárásokat fogalmazott meg az értékelési jelentés tekintetében, és ezek nem teljesültek. Szeretném megkérni, hogy reagáljon, és remélem, hogy reményt is fel tud nekünk mutatni. Parancsoljon. Thank you very much. Well, perhaps I can take up, start by taking up Mr. Stas' invitation. Köszönöm. Szerintem itt félreértésről van szó. A 318-as jelentés csak kiegészítő jellegű. Tehát amit korábban megtettünk, az hozzáférhető. Nem gondoltuk, és helyén való, hogy ezt most megtárgyaljuk, hogy valami kiegészítést teszünk ahhoz mellékletet, amit eddig tettünk. Tehát igazából nem akartunk a vitához hozzáadott értéket. Tehát valami plusz szerettünk volna az értékeléshez adni. És úgy gondoltuk, hogy ez egy előremutató lépés lehet. Mindenképpen szerettünk volna néhány politikai területre rámutatni, és ezekről vitát is lehet majd rendezni. Minden más, amit az értékelésben megtettünk, elérhető, publikált, tehát ezek az értékelési jelentések hozzáférhetőek. Hogyha előnyben részesítenének valami átfogóbb dolgot, mint valamilyen értékelési enciklopédiát, rendben van. Azonban mi nem így értelmező 318-as cikket. Tehát igazából mi az, amit tényleg összeállíthatnánk, és ami az önök érdekeit szolgálja, az önök segítségre van. Ami fontos például, az az, hogy a bizottság hogyan halad előre az értékeléssel. Emlékszem, hogy amikor tavaly itt voltam, és Hadzimakakis úr jelentéséről vitáztunk, főleg a strukturális alapok területét, akkor itt a kultúra területére téltünk át. És a bizottság pedig óriási fáradtságot vett magára, hogy előkészítse a javaslatait. Most pedig számos, nem éppen könnyű vitánk van a tagállamokkal, hiszen megpróbáltunk összeköttetés létrehozni az alapok és az alapok alapját képző politikák, szakpolitikák között. Tehát a több éves pénzügyi keret is elfogadta a bizottság, és a parlament támogatását kérjük javaslatunkra. De mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy az a fontos, hogy mi a pénz célja, hogyan használják fel, és hogy ez kiértékelésre kerüljön az értékelés mögé építettük ezeket az elveket. És hogyha megnézi a jelentést, akkor szerintem pontosan látja, hogy az új többéves pénzügyi keret architektúrája milyen, hiszen túlságosan sok az intervenciós lehetőség, viszonylag atomizálódott módon. És erről nagyon nehéz jelenteni. És éppen így a finanszírozandó pontokról szóltunk, javaslatokat tettünk az új gazdasági kormányzás érdekében. Tehát eléggé sokat fáradoztunk azon, hogy előre jelezzük ezeket. Remélem, hogy ebben sikerül mégiscsak megállapodnunk, és néhány év után képesek leszünk ezzel megfelelő módon foglalkozni is. Az egész munkamódszer viszont fejlődésben van. Hogyha most visszatérek néhány konkrét pontra, először is az időzítés kérdése. Úgy gondolom, hogy november közepére készülhet el a következő. Jelentés az önök számára jobb időzítés lehet, de úgy gondolom, hogy intenzívebben kell foglalkoznunk azzal a tényjel, hogy nem azért, mert nem akarnánk, de egyszerűen a munkát nem bírjuk ilyen sebességgel végezni, tehát itt a pontos értékelés alapján meglévő mentesítéssel. Tudomásul kell vennünk, hogy ez a probléma meg lesz a jövőben is. Megnézzük, hogy mit tudunk ezzel tenni. Remélem, hogy kapunk önöktől néhány útmutatást is. Nyilvánvalóan szeretnénk előre haladni abban, hogy a megosztott igazgatást megvalósítjuk, nem kapjuk meg a tagállamoktól a megfelelő támogatást ehhez. Azonban az éves összefoglalók, amelyről Mulder úr szólt, 15 ilyen van, és a tagállamok is rendelkeznek ezzel. Tehát ezek az éves összefoglalások eljutottak a parlamenthez, tehát hozzáférhetők az önök számára. Itt a tulajdon kérdése, tehát itt van az összes pénzt kiadó főigazgatóság teljesítményéről szóló értékelés, és ez a rendszer működik. Ami pedig a belső könyvvizsgáló szolgálatot illeti, és a függetlenségét, tehát mi nem tudjuk nekik megmondani, hogy mit csináljanak, működnek, dolgoznak, és egyre fontosabb szerepet játszik majd a teljesítmény alapú értékelés. Amit most megpróbálunk tenni, hogy az az, hogy körösítjük a politizálást. Tehát új javaslatokat teszünk, megnézzük, hogy mit mondanak az értékelési jelentések, és az értékelési jelentéseket beépítjük az új szakpolitikákba. A jövőbeli bizottsági munkaprogram esetében megpróbáljuk azonosítani a főbb prioritásokat az értékelési jelentések alapján. Nagyon sok mindent teszünk, ami nincs benne ebben a jelentésben, de megpróbáltunk még valamit hozzáadni ahhoz, amit különben is teszünk, de teljesen nyitottak vagyunk, amennyiben önöknek ehhez igénye van. Tehát konkrétabbak is lehetünk. De ez egy első próbálkozás volt, valami plusz szeretünk volna hozzáadni, de hogyha vannak óhajaik, akkor nagyon szívesen meghallgatjuk ezeket. És egy második kiadásban esetleg ezeket sokkal jobban figyelembe tudjuk majd venni. Köszönöm szépen. A második körre már heten jelentkeztek, tehát mindenkit megkérnék, hogy korlátozza felszólalási idejét. Ján Herbrandi úr az első felszólaló. Yes, uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. ez az egész gondolattal kapcsolatban elég nagy most a nyomás, mert az euróválság, válság, a pénzügyi válság, maga az, hogy egyes országok egyáltalán nem akarnak annyit fizetni, mint amennyit fizettek eddig. Én úgy gondolom, hogy az egész eh, hozzáadott érték kérdése az európai kasszából az egyik lehetőség, hogy ezt a válságot kezeljük. Ráadásul úgy gondolom, hogy a politikánknak az értékelése éppen ezért nagyon fontos. Hogyha képtelenek vagyunk megmutatni, vagy kimutatni, hogy minden olyan projekt, amit mi az európai költségvetésből finanszírozunk, azok nem hoznak elég hozzáadott érték adót, hozzáadott értéket, akkor komoly problémánk van. Szóval intézmények, mint ez a, az intézmény, a parlament, és az éppen ezért kell összefogniuk, hogy sokkal magasabb hozzáadott értéket érjünk el. Én ebben a bizottságban vagyok most már 2009 óta, és nagyon lenyűgözött az Európai Számvevőszék, vagy számövőszéknek a munkája. Ugyanakkor nagyon csalódott is vagyok számos politikán eredményét tekintve. A mez, mezőgazdasági politikával kapcsolatban általánosságban és más területekkel is. Tehát egyszerűen valamikor nem hiszek a szememnek, vagy a fülemnek, hogy hogyan értettük -e, értük el ezeket az eredményeket, hogy mennyi pénz ment el viszonylag kis eredményekre. Tehát éppen ezért azért sokkal inkább politikai okok miatt kellene sokkal jobban odafigyelnünk a hatékonyságra, tehát hogy a politikáink igazán hatékonyak legyenek. Ezt kértük már két évvel ezelőtt is a ö, számvevőszéktől, hogy éves jelentésükben nem csak arról számoljanak be, hogy hogyan költöttük el a pénzt, hanem arról is, hogy mennyire volt ez hatékony. Tehát szeretném támogatni a kollégáimat, akik az első körben szóltak, és szerintem sokkal, de sokkal nagyobb figyelmet kellene adnunk a politikáink értékelésének. Nagyon szépen. Köszönöm, Herbrandi kolléga. Most szeretnék utalni rá, hogy Déj asszony közölte, hogy 10 óra 30-kor el kell hagyni az ülést. A következő Bajcsitis kolléga. Hát, pirmininkė. Iš tikrųjų, e, šiek tiek pradžio norėčiau apginti pačią komisiją, todėl kad kaip ir buvom. Először is szeretném megvédeni a bizottságot. Ez az első jelentés, amely bizonyos konkrét politikai területekkel foglalkozik, és egy ilyen jelentést elkészíteni nem is annyira könnyű Itten azt mondanám, és gratulálni szeretnék hogy a tekintetben, hogy ma már legalább van egy jelentésünk, ami áttekintést ad arról, hogy egyáltalán mi történik, és ez talán a parlament és a bizottság közötti kölcsönös jobb megértést szolgálhatja. Fontos lenne megérteni az is, hogy mit szeretnénk elérni mindazon alapokkal, amelyekkel rendelkezünk, de másik kérdés, 2009-ben Barroso úr bemutatta akciótervét, és annak idején azt mondta, hogy a bolonyai folyamat nem igazán működik, és nem igazán működik jól. Az oktatási rendszerünk nem igazán versenyképes az Egyesült Államokhoz, Japánhoz képest, sőt, még Kínához képest is le vagyunk maradva azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy egy e, általános áttekintés készítsünk az oktatási rendszerről. Szeretném azt megkérdezni, hogy e, hogyan léptünk előre ezen a területen. E, két és fél évvel ezelőtt mondta ezt Barroso úr, azóta sikerült elérni valamilyen előrehaladást az oktatás területén, és a kutatás területén, és milyen eredményeket sikerült elérnünk. Köszönöm szépen, Balcsitis kolléga. A következő Szávama kolléga. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, és nem kívánok részletekbe menni, de hagy mondjak valamit, mint újonnan jött nagy tisztelete, de a külvilág üdvözletét is át tudom önöknek adni, ez pedig az, ahogy én gondolom, a leglényegesebb dolog, amiről itten ma beszélünk, és vitázunk, az az, hogy ennek az egésznek milyen a képe az európai állampolgár szemében, hogyan látja ő. Ezért Gebrandi filmmel és Táci és kollégák által elmondottakra utalnék, egyet tudok érteni mindaz, amit ők elmondtak, csak hangsúlyozni szeretnék egyetlen egy dolgot. Mindenképpen ö, észszerű, józan észnek kell, hogy megfeleljen az, amiről itt beszélünk. És gondolom, hogy önök pedig útmutatást várnak részünkről, hogy együtt tudjunk dolgozni, de a leglényegesebb az az, hogy az állampolgárnak mondjuk el, hogy mit kapnak a pénzükért, mert valójában ezért ülünk itt. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Jorges Ocemákákis következik. Szeretnék egyetérteni azzal, amit mondott a kohéziós alapokról. Valóban a bizottság sokkal nagyobb eredményeket kíván elérni, és erre csak gratulálni lehet. Nem szabad, hogy emiatt szigyenkezzenek, de miért nem mondják el ezt a jelentésben is? Hogyha azt mondták volna, hogy a, egy olyan párbeszédet kellene folytanunk, hogy hogyan akkor nézzük meg a jelentést. A parlamenti döntések nagy szél többségre van szükség. Múlt évben, és bízom abban, hogy az idei jelentés is útmutatást fog adni. Ta, nagyon keményen dolgozunk ezen, de lehet, hogy majd egy saját kezdeményezési jelentéssel visszatérünk az értékelés kérdésére. Köszönöm szépen, Christopher Fjellner a következő. Uh, Köszönöm szépen. Először is örülök, hogy azt hallom, hogy korábban meg tudjuk majd ezt kapni. Ez novemberben sokkal jobban lehet még ezzel foglalkozni, mint egyébként. Kicsit bizarnak tűnik ez az egész, mert a, nem a tartalmáról beszélünk annak, ami le van írva, hanem a folyamatról és igaz, hogy első éve foglalkozunk ezzel így módon. Még valamit szeretnék hozzátenni ahhoz, amit szeretném, hogyha végig gondolnának a jövőre vonatkozóan. Például a teljesítménymutatók. Szeretjük a teljesítménymutatókat. Másik dolog, hogy egy világos egyértelmű leírás kell, hogy kapjunk a kiinduló helyzetről. Tehát, hogy tudjuk, hogy mi az alap, amiről elindulunk, és amihez képest tudjuk minősíteni az eredményeket. Másik, a harmadik dolog, azt tudjuk, hogy a programok átfutási ideje rendkívül hosszú, és hogy nehéz az eredményeket tisztán látni. De mégiscsak meg kell határoznunk valamilyen mérföldköveket, amik lehetővé teszik, hogy jobban lássuk teljesítményi szempontból, hogy hogyan mennek végbe ezek a különböző programok és hogyan érjük el a végső eredményt. És végezettől a ö, szerződés is arra kötelez bennünket, hogy eredménycentrikusak legyünk, és itt tulajdonképpen, és arra is utal, hogy az ilyen le nem zárt jelentéseket nem megfelelőek. Tehát jó lenne, hogyha ezt látnánk és azt kapnánk, amit várunk. Köszönöm, Köszönöm szépen, Fjellner kolléga. Érezhető, hogy a szakbizottságban nagy elvárások fogalmazódtak meg, az ön irányába, Herman Hesse, az író, egyszer arról szólt, hogy minden kezdet előtt ott a varázs, amely segít minket az életben. Tehát most szeretném, hogyha elmondaná ezt a varázsigét, de tudjuk, hogy nagyon nehéz. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottságot elvarázsolni, hiszen konkrét elvárásaink vannak, és hát eléggé világias elvárásaink. Éppen ezért a kérdésem önhöz az, elég gyakran halljuk a kulturális szakbizottságból, tehát a kulturális szakbizottságból eléggé gyakran halljuk, hogy attól tartanak, hogy a parlament úgy határoz, hogy az Európai Bizottság nem ad forrást a bizottság televíziós kísérésére. És remélik, hogy a bizottság ezt nem alkalmazza. Tehát, hogyha értékelésről és elvárásokról beszélünk, akkor ennek az első foka az, hogy a parlament határozatait alkalmazzák is. Ez egy csekéség, azonban tudja nekünk biztosítani azt, hogy megvan a lehetőség arra, hogyha a parlament dönt valamiről, akkor azt tényleg alkalmazzák is? És esetleg még egy végső körben reagálhat a kollégáink. Thank you very much. But perhaps I can start with the first comment. Köszönöm szépen, tehát kezdhetném talán az értékelés kérdés, amivel teljes mértékben egyet tudok érteni, de nyilván látják, hogy nagyon jelentős hozzáadott érték van, amit a bizottság elkészített. És hogy Szaramaszkosz úrnak a kérdéséhez visszatérjünk, így magyarázok meg az állampolgárnak, hogy hol van a hozzáadott érték. Számos példánk van, mutatókkal, számokkal, amik azt írják le, hogy hogyan költi el az Unió a pénzét. De még egyszer megismétlem, hogy ezt mind leírhattuk volna ebben a jelentésben is, csak nem látom, hogy akkor hol lenne ebben a hozzáadott érték. Tehát az volt az elképzelésünk, hogy mindaz, amit teszünk, az már elérhető, és a bizottság ezt, a szakbizottság ezt tudja Természetesen visszamegyünk eh, ahhoz, ami inkább egy mellékletnek tekinthető, de hát hogyha a bizottság azt kéri, akkor leírhatjuk még ezt. Csak gondoltuk, hogy valami innovatívabb módon járunk el, és eh, leszűrjük csak a lényeget, és nem írjuk le mindazt, ami már más értékelő jelentésekben megvan. Feller úr, tudom, biztosítatom önt, hogy a sarokkövek, a ö, teljesítménymutatók, ezek mind léteznek, és ezek éppen mind az értékelési tapasztalatokból jöttek létre az új javaslatokat, azonban el kell fogadni, a programokat be kell indítani, ez bizonyos időt fog igénybe venni. Ami pedig az oktatási kérdéseket illeti, szerintem nagyon sok minden történt azóta, mondta, hogy 2009-ben Barroso úr elmondta, amit elmondott, és ott van a 2020-as megközelítés. Vannak számszerűsített célok az oktatás területén is, az egyik, hogy ne legyenek olyanok, akik az oktatási rendszerből szakképzettség nélkül kerülnek ki, és évente eh, minden egyes tagállamban mérjük, megnézzük, hogy eh, mennyit eh, sikerült előrelépni. Vannak tagállamok, amelyek nagyon jól haladnak, vannak, akik a célszámjaikat is meghaladják, vannak, amelyek nem tehát ezt szeretnénk látni a különböző programokban, hogy mit tehetünk, hogy segítsük őket. Tehát itt is egy nagyon komoly szervezet vagyunk, meghallgatjuk, kiépítjük a mechanizmusokat, és utána nyomon követjük. De hát nem nagyon gyorsak itt az eredmények, mert először is meg kell állapodni a mutatókban, akkor a tagállamnak ezt meg kell valósítania, akkor utána tudjuk ezt tagállamonként nyomon követni. Tehát úgy gondolom, hogy most kezdjük már látni azokat a területeket, ahol további munkára van szükség. Azt hiszem, ennyit kívánok csak elmondani most, és a vita eredményét azt viszem magammal. De úgy gondolom, hogy mindenképpen megfelelünk a követelményeknek, csak más módon, és jövő évben majd egy mellékletet is készíthetünk, amiben benne van mindaz, ami teszünk értékelési területen, hogyha ezt kívánják. Elnök, köszönöm szépen, Sztély asszony, és köszönöm, hogy lehetőséget adott, hogy önnel vitát folytassunk. Szeretném hangsúlyozni, amit Bálcsiti kollega mondott, nagyon köszönjük önöknek ezt az első értékelő jelentést, és amennyire értettem, az önök részéről van egy olyan ajánlat, hogy elmondjuk a véleményünket, hogy hogyan tudjunk, tudunk egy közös értékelő minősítő ö, jelentést kidolgozni, és ez akkor a mi számunkra egy kihívás, hogy mondjuk el az igényeinket. Köszönöm szépen, és remélem majd találkozunk. Okay, great. Okay, the next, uh, in Tagesordnung uh, soll... A következő napi rendi pont... Kicsit másként kerül majd a tárgyalásra, mint a napi rendben, ami szerepel. A számvevőszék a pénzügyi eszközök kapcsolatos külön jelentéséről van szó a kkv számára társfinanszírozott tervezési pénzügyi eszközökről. Rivellini kollega az előadó, és azt javaslom, hogy a két jelentésről tartsunk eszmecserét. Halad Noak úr, a vendégünk jelenlétében tartjuk ezt az eszmecserét, meg is adom neki a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, asszonyok, képviselő urak, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ahogy múlt év decemberében már említettem, külön jelentést kívántam készíteni, és az Európai Számvevőszék a KKV-k számára rendelkezésre álló pénzügyi tervezési eszközökről el is készítette a 2 per 2012-es különjelentését, és kérem a türelmüket, szeretném bemutatni ezt a jelentést. Ez egy premier első alkalom a jelentést jövő héten fogják hivatalosan bemutatni. Általában először szokták közzétenni, és utána ismertetni, de most udvariasságból a tisztelt ház, a tisztelt szakbizottság iránt fordított sorrendben járok el. Ugyanakkor elektronikus példányokat is előre megküldtünk a szakbizottság tagjainak a múlt héten, méghozzá kedden, és Strasbourgban volt lehetőség egy eszmecserére is, Rivellini úrral, a jelentéskészítővel, az önök előadójával, a fő jelentésbeli konklúziókról. Sunshine asszony, az én attasém, fogja kezelni a szlájdokat. A következőkkel foglalkozunk. Először is definiáljuk, hogy milyen pénzügyi eszközök szolgálják a kohéziós szakpolitika céljait. Aztán mi a célja egy ilyen audit elvégzésének. Áttekintem a fő célkitűzéseket, az audit megközelítését, aztán a megállapítások, konklúziók és ajánlások összegzésével zárom az előadásomat és rendelkezésükre állok, hogy válaszoljak kérdéseikre. Hölgyeim és uraim, amennyiben ö, szükséges, rövidítéseket is használni fogok, az összes rövidítés a külön jelentésben alkalmazott rövidítések köréből kerül ki. Hölgyeim és uraim, a pénzügyi eszközök mások, mint a hagyományos támogatások az EU KKV-knak szóló támogatásai kölcsönök lehetnek, garanciák, illetve feltőkésítés, Mihályt az első KKV kör a támogatások megtérüléséről gondoskodott, a következő körben is támogatást lehet nyújtani. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan működik ez a körkörös szerkezete a KKV-knak szóló támogatásoknak. Korábban ugyanis nem voltak ilyen támogatások, Leszámítva a tipikus szerepvállalókat, ugye a kohéziós pénzek kezelésében, monitorozásában résztvevőket, eh, itt aktív eh, eh, részvételre van szükség, a közhatóságok, illetve a bankok részéről, pénzügyi közvetítők részéről. A bizottság és az Európai Befektetési Bank által jóváhagyott alapok kezelésében ezek az intézmények is részt vesznek, illetve vannak magánbefektetők is. Ahogy az ábrán látható, a pénzek többsége egy holding alaphoz tartozik, ez itt kitűnik az ábrából, és ugyanakkor nem kötelező így eljárni. Következő slide. A kohéziós politika az Európai Unió területi különbségeinek felszámolását célozza. A fő célkitűzés a szakpolitikában a növekedés erősítése, munkahelyteremtés a támogatható területeken. A az a felismerés született, hogy a KKV-k jelentik az EU gazdaságának a gerincét. 99%-át teszik ki az összes cégnek, és kulcsfontosságúak az innováció szempontjából is pénzügyi támogatás nem újdonság, viszont most növekedett a pénzügyi relevanciájuk. 2007 és 2013 között közel 400 különböző alapot hoztak létre, több mint 10 milliárd eurós teljes támogatási összeggel. Az ötödik kohéziós jelentés kimondta, hogy alapvető szerepet kellett játszaniuk a 2000, kell játszaniuk a 2013 utáni kohéziós politikában, viszont a válság miatt a KKV-k egyre nehezebben férnek hozzá a tevékenységük fejlesztéséhez szükséges finanszírozáshoz ezért a parlament, illetve az önök szakbizottsága, a tanács, a számvevőszék partnereiként egyre inkább odafigyelnek, hogy mennyire eredményesek ezek a támogatási formák, és hogy milyen módon lehet az ezzel járó kockázatokat kezelni a végrehajtás megvalósítás során. A fő célkitűzése az auditnak az volt, hogy vizsgáljuk meg, hogy a regionális fejlesztési támogatások a KKV körében hatékonyak, eredményesek voltak-e. Három fő aspektussal foglalkoztunk először is, a KKV pénzügyi finanszírozási rés értékelésével, másfelől az ERFA keretek megfelelőségével, végül pedig az eredményességgel a pénzügyi eszközök esetében ugyanis minél jobban működnek ezek az eszközök, annál inkább növekedést és munkahelyeket teremtenek. Az audit a 2000 és 2006 közötti, illetve a 2007 és 2013 közötti programkészítési időszakkal is foglalkozott. A 2006 os időszak projektjei lezárultak, és a teljes pénzügyi elszámolás megtörténhet. A második időszak első öt, évvel, első öt évével tudunk foglalkozni, viszont már bejáratottak a programok, lekötött összegek 38%-át tette ki az a minta, amivel foglalkoztunk. Öt tagállamból került ki ez a minta, közel 40%-ot tett tehát ez ki a 2007 és 2013 közötti kötelezettségvállalási előirányzatokból. Típusonként is megfelelően próbáltunk válogatni, illetve kezelési módonként is, hogy nemzeti vagy európai a kezelő irányító hatóság, új és régi tagállamok régiókból is vettünk mintánkat, konvergencia és nem konvergencia régiókból egyaránt. Aztán a bizottság és a számvevőszék hét tagállamban végzett auditjai is figyelembe vettük. Németország, Észtország, Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Egyesült Királyság, Magyarország, Szlovákia Annak érdekében, hogy átfogóbb képet kapjunk ezekről az eszközökről, a szembevőszék megvizsgálta a nemzetközileg ismert programok jó gyakorlatait Németországban, a Montáz programot Izraelben, SBIC programot az Egyesült Államokban. Bizonyos összehasonlítások is lehetővé eh, váltak más EU eh, programokkal eh, GIF programok, a SMAC for Loan Instrument és a SMAC for Guarantee. Mindezek az eszközök, megnézhetik a e, jelentés e, külön e, szótárában, hogy mit jelentenek hasonló célokat szolgálnak. Növekedés segítik, munkahelyeket teremtenek. A fő eltérések a közös irányítás kötelezettségében vannak, illetve a széleskörű területi célkitűzésekben. Az a véleményünk, hogy ezek az összehasonlítások mindenképpen hasznosak voltak a vizsgálat szempontjából. A szemvevőszék azt is megvizsgálta, hogy az állami támogatásokkal, köztámogatásokkal mennyire lehet magántámogatást ösztönözni, megvizsgáltuk, hogy ennek milyen az aránya, A számvevőszék megállapításai és konklúziói három fő témára bonthatók. Az első a KKV finanszírozási rés értékeléssel kapcsolatos 2000-2006 között nem volt ilyen értékelés. A helyzet változott a mostani tervidőszakra, 2007-2013-asra, bár jogilag ez továbbra sem kötelező, a finanszírozási rés értékelését ösztönzi és finanszírozza az e IIF-en keresztül az Európai Bizottság a tagállamok kérésére. Bár az e IIF behatárolja és mennyiségileg is felméri a szükségletet. Ez a, az értékelés nagyon különböző minőségben valósul meg a különböző tagállamokban. A működtetési folyamattól függetlenül zajlik, nem volt független felülvizsgálata ezeknek az értékeléseknek sem, de 2011. Eh, szeptemberében a Beruházási Bank jelentést készített erről, és elmagyarázta a helyzet eh, miben létét. A második téma azzal kapcsolatos, hogy az ERFA keret mennyire felel meg a pénzügyi eszközök megvalósításának. A szemvevőszék különösen azt kritizálja, hogy annak ellenére, hogy ezek a pénzügyi eszközök egyre fontosabbak, a 2007-2013-as szabályozás nem veszi eléggé figyelembe a különböző pénzügyi eszközök különböző jellegét. Ezért olyan jogi alapok mentén valósítják meg a támogatást, amelyeket eredetileg a klasszikus értelemben vett támogatásokra hoztak létre. Specifikus, releváns iránymutatás csak 2011. februárjában készült a bizottságnál, a programkészítési időszak közepén, nyilvánvalóan nem időben. Az iránymutatás természeténél fogva azonban nem jogilag kötelező erejű. A számvevőszék véleménye szerint ez a helyzet rontotta az eszközök hatékony felhasználásának lehetőségét. Kicsit mélyebbre hatolva az elemzésben a számvevőszék négy fő gyengeséget talált, amelyek a bizottság irányítatásainak megjelenése után is fennmaradtak. Először is nincs elégséges leverage szabályozás, illetve megtérülési rendelkezés, pedig ez nagy haszna lenne ezeknek az eszközöknek. A második probléma, e, megvan a lehetőség arra, hogy e, indokolatlanul és e, kötelezettségvállalásokat tegyenek például a garancia alap esetében a 25. oldalon a második rubrikában találnak erre példát a jelentésben. A harmadik dolog, megvan a lehetőség arra, hogy indokolatlanul preferenciális magánszektor bánásmódra kerüljön sor. A tőkekockázati alapokról van ugye itt szó, a negyedik probléma pedig nem világos a működő tőke felhasználás támogathatósága. A jelenlegi ERFA jellemzők, amelyek akadályozzák a KKV pénzügyi eszközök hatékony felhasználását, ugye a területi megközelítés, a nagyon bonyolult irányítási struktúra az operatív programoknál, a kölcsönöket nem lehet megfelelően diverzifikálni akár kevék nagy számának megfelelően. A számvevőszék felmérte azt is, hogy mennyire hatékony és mennyire eredményes az ERFA pénzügyi eszközeinek felhasználása Nos, az eredményességet negatívan befolyásolta az, hogy nagyon elterjedt a pénzügyi, illetve nagyon jellemző volt a pénzügyi eszközök felállításának késedelme, és ez veszélybe sodorja a visszafizetendő segítségnyújtás fő előnyeit, ugye a ciklikusság lehetőségét a programidőszak lezárása után nem kellene tovább menni a támogatással, mégis ez történik gyakran. A másik probléma pedig az, hogy az ERFA nagyon kevés magánpénzt tudott az eszközökhöz vonzani más KKV EU mechanizmusokhoz képest Fontos, hogy az alapok között különbséget tegyünk. A garancia alapok esetében nagyobb volt a magánszektor szerepvállalása, mint a másik két esetben. Másrészt pedig az áttett hatás, amely elérhető itt a különféle hitelalapokkal, az ugyanazon tagállam által, ugyanabban az időben folytatott programok által érhető el. Most megpróbálunk a főbb gyenge pontokkal foglalkozni. Először is nagyon fontos az, hogy biztosítsuk, hogy a jövőbeli eszközök csak is úgy kerülnek alkalmazásra, hogy a pénzügyi fokhíjakat nagyon pontosan megvizsgálták, és hogy megnézik, hogy mennyire konzisztens a segítség. A pénzügyi eszközök környezetét is alaposan meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi deficiteket elkerülhessük. Időközben a munka folytatódik, és az új 2013 eh, utáni szabályok már a jogalkotó asztalán vannak. A számvevőszék vélemények állított össze mindkét tekintetben. És eh, David Boszkop és Fazakas úr is készített ilyen javaslatokat. Ezek a javaslatok részben azokkal a problémákkal is folyt, foglalkoznak, amelyeket éppen említettem. Amennyiben lehetséges, a számvevőszék azt javasolja a tagállamoknak, hogy éljenek a meglévő ERFA lehetőségekkel, amely a társfinanszírozott pénzügyi eszközöket illeti Portugáliát említhetném, a garancia alapokat használta nagyon jó eredménnyel. A értékelő és nyomon követő eszközöknek is meg kell lenniük. Egy kisebb számú, mérhető, releváns és konkrét eredmény mutatóban is meg kell egyezni a tagállamnak és a bizottságnak. Az alapok áttett hatása és újrahasznosítását pedig a strukturális alapokról szóló szabályokban kell tisztázni. A bizottságnak minimális áttett hatás arányokat kellene bekérni bizonyos időszakakra, és megfelelő adatot kell ezen hatások tekintetében bekérnie. A bizottságnak meg kell vizsgálni annak a lehetőségét is, hogy a tagállamot úgymond szabadpolcos pénzügyi eszközökkel is ellássa a kis és középvállalatok érdekében, késedelem nélkül. Végezetül pedig ezekben az ajánlatokban nem alkalmazhatók a kohéziós politikára vonatkozó keretek, illetve alternatív lehetőségek, amelyek egyéb pénzügyi eszközökkel segíthetik a kis és középvállalatok tevékenységét, hölgyeim és uraim. Most néhány fontos intézkedésre szeretném felhívni figyelmüket, amelyek a pénzügyi eszközökre vonatkoznak. Örülünk, hogy látjuk, hogy a bizottság a könyvvizsgálási szakasz alatt pénzügyi eszközök tekintetében metodológiát dolgozott ki, és módosítást is bevezetett a jelenlegi strukturális alapokról szóló szabályokhoz, azzal a céllal, hogy a tagállamoktól releváns megfelelő adatokat kérjen be a, fi, a finanszírozási eszközök alkalmazására. Ezen kívül alkalmazásokat és ajánlásokat is fogalmazott meg a 2010-es éves jelentés alapján. Így a megfelelő pénzügyi eszközökről szóló anyagok és szabályzók elértek a tagállamokhoz, és DEFA úr fogja önöknek ezeket itt most a szakbizottságokban bemutatni. Ezen kívül a pénzügyi eszközök 2010-es alkalmazását leíró értékelő jelenség a megjelenő fokiakkal együtt az önök figyelmébe is ajánlásra kerül majd. A kohéziós szabályzó mechanizmus 2013 után pedig szintén jelen lesz majd. A számbevőszék a véleményt pedig 2011. júliusában publikálta, és most ezennel végére értem, és köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, Noák úr. Köszönöm, Noák úr. Roppant fontos jelentést hallottunk a kis és középvállalatokról. Barroso elnök és Tajani alelnök is többször említette ezt, hiszen az összes vállalat 99%-ának kevesebb, mint 250 alkalmazottja van. A kis és középvállalatokat kell a mi politikán középpontjába is állítani. Hálásak vagyunk a számvevőszék ajánlásaiért. Nagyon fontosak, éppen ezért szükséges egy részletes vita. Azonban szeretnék most az idő múlására is utalni, megkapták a pénz, illetve említette a pénzügyi eszközökről szóló munkaanyagot. Most pedig szeretném DEFA főigazgató úrnak átadni a szót. Köszönöm, hogy eljött a szakbizottságunkban. Azonban most a különleges jelentésről szeretnénk egészen röviden szótejteni. Szeretném megkérni a felszólókat, hogy a lehető legrövidebb idén belül oldják ezt meg. Fjellner és Ayala Sender kolléganő, de előadóként esetleg Rivellini úr kap először szó. Grazie, Presidente. E ringrazio il dottor... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Noak úrnak köszönetet mondani hozzászólásáért, és azért is, hogy ilyen udvarias, intézményi udvariasságról tett tanúbizonyságot. Múlt héten volt egy nagyon rövid megbeszélésünk, amikor előkészítettük a mai ülést a hallottakban nagyon jól bemutatta, hogy milyen eredményei voltak ennek az auditálásnak, amit a számevőszék végzett a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban. Az 2006 2007-2009-es évekre. Számos pont van még, amit még pontosítani kell, de azt kérték, hogy röviden fogalmazzak, ezért kizárólag azon dolgokat kívánom hangsúlyozni, amik számom, szerintem a legfontosabbak és végezetül pedig szeretnék egy személyes gondolatot is megosztani önökkel. Személy szerint elég sok minden mondani valóval a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, különösen amelyek a az unió fellépését teszik lehetővé ilyen válságos időszakban, amik segítik a gazdaság növekedését, a foglalkoztatást és egyebeket. Ugyanakkor szerintem nem tagadhatjuk azt sem, hogy nagyon sok hiányosság mutatkozik még a különböző pénzügyi területeken amelyekkel a számövőszék is foglalkozott. Szeretnék rámutatni arra is, hogy vannak szembeszökő hiányosságok, például az emelő hatást illetően, vagy a megsokszorozó eredmények tekintetében. Ha elemezzük a különböző adatokat, akkor nagyon világosan láthatjuk, hogy az különböző eszközöknek az emelő hatása, például a regionális fejlesztési alap esetében a semlegestől egészen a 2,69-ig megy. És ugyanaz az eszmefuttatás igaz itt is, hogyha azt vizsgáljuk, hogy a különböző kölcsönös hitelek segítségével mit értünk el. Itt az 1-ről 1,67-re jutunk, és itt ez még súlyosabb helyzetet tár fel. Ez egy, mindenképpen egy hiányosság. A tagállamoknak a társfinanszírozása, amikor kiszámítják, hogy mekkora a szorzó hatás, és a számövőszék ezt teljesen el is mondta, ez kötelező hozzájárulás, ami része a rendelkezésre álló költségvetésnek. Következésképpen ezt a paramétert nem lehet figyelembe venni, amikor a szorzóhatást vizsgáljuk. Ezzel szemben vannak más szorzóhatások, amik például a garanciaeszközöknél meglehetősen jól működnek, és akár négyes, négyszeresére is emelhetik a beruházott tőke hatását. Jó lenne, hogyha minden egyes beruházáshoz külön számadatokat kapnánk. Úgy tűnik, hogy a számvevőszék maga sem bízik meg azon adatokba, amit a bizottság ad meg, amik 12 milliárd. Ezért szeretnék egy írásos választ kapni, és amennyire lehetséges, alaponként és tagállami bontásban megkapni ezeket az adatokat. Másik dolog, hogy nincsen megfelelő elemzésünk a finanszírozási deficitekről. Például a hatos évre úgy tűnik, hogy semmilyen elemzés nincsen, hogy milyen eh, finanszírozási deficit mutatkozott. Nem is kértek ilyet, és nem is volt. Aztán 2007-2013-as időszakra, amelyre eh, a bizottság felkéri a tagállamokat, hogy ilyen eh, értékeléseket kérjenek. Itten 55 értékelést kaptunk. Ez szerintem rendkívül fontos ugyanis megfelelő finanszírozási elemzéseket kell végezni, ezeket célszerűen, és nem csak a kedvezményezett országra, hanem a különböző térségekre is el kell végezni. Nyilvánvalóan meg tudom ezeket említeni a jelentésedben, amint lesznek megfelelő objektív adataink. Egyes konkrét finanszírozási esetekben az Unió egyes régióit előnybe kell részesíteni másokkal szemben. És a nagy kockázati tőkét igénylő területek olyan régiókban, amelyeket elsősorban garanciaeszközökkel kellene támogatni, ott korlátozni kell ezeket a kockázati tőke eszközöket. A pénzügyi felülvizsgálati eszközök, amelyek bevezetésre kerültek, ezek úgy tűnik, hogy nem felelnek meg a helyzetnek. Például az éves jelentés, hogy a az operatív programok mutatói. Ezek az elemek véleményem szerint nem megfelelőek, hogy megfeleljenek ezen eszközöknek a specifikus jellegéhez. Különböző esetek mutatják, hogy az összegek nem kerültek megfelelően felhasználásra, illetve nem azon célokra, amelyek meghatározásra kerültek. Itt valószínűleg az Andalusz példa, ami a legjellemzőbb, vagy leginkább mutatja a helyzetet. Az ilyen eh, hiányosságok nagy megdöbbenést okoznak, és azt várná az ember, hogy a pénzügyi eszközök eh, ezt eh, keresztül ezek nagyon negatívan kerüljenek megítélésre. Ugyanakkor mégiscsak azt tapasztaljuk, hogy Európa számára ezek az eszközök nagyon fontosak, ezért pozitíva továbbra is a véleményem. És különböző jelentős átalakításokat valósítottunk meg. Úgy gondolom, hogy ebben a kontextusban az Európai Bizottság valószínűleg ugyancsak felfigyelt ezekre a specifikus hiányosságokra, amelyek jelen vannak, és úgy gondolom, hogy ez annak az eredménye, hogy olyan pénzügyi eszközöket hoztunk létre, amelyek nem felelnek meg egy normatív keretnek, és ezért nem igazán ellenőrizhetőek saját kollégámmal, Grassel kollégámmal szerzői vagyunk az új pénzügyi rendszabályoknak, és ebben kitérünk arra, hogy bizonyos hiányosságokat megpróbáljunk korrigálni, amelyek jelen vannak. Meggyőződésem, ami engem illet, hogyha a jövő jogi keretek és amelyeket ki akarunk alakítani a 8-as címszó alatt, azok megoldhatóak lesznek, és le tudjuk majd küzdeni. Végezetül talán néhány kérdést fogalmaznék még meg. Szeretném kérni a számvevőszéket, hogy írásban mondják meg, hogy milyen költségei, operatív költségei vannak, és ö, kezelési költségei vannak az alapoknak. Ezzel a jelentésben én ezeket az adatokat nem találtam meg és a bizottságtól pedig azt kérném, hogy további részleteket közöljenek. Szeretném tudni, hogy a koherenciát hogyan akarja biztosítani a bizottság az operatív döntések és a szabályzatban előírtak között. És a, ennek az lenne a célja, hogy a megfelelő kommunikációt fenntartsák a parlamenttel és a tanácssal. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy talán hasznos lenne az is, hogyha a munkamódszereket harmonizálnánk. A paraméterek, a mutatók, amiket alkalmaz a bizottság és a számvevőszék, azok meglehetősen különbözőek. Olyannyira, hogy az ember el is tudja, hogy végül is mennyi a jelentnek a különböző adatok. Ezért a munkamódszert is harmonizálni kellene. Még egyszer ismétlem, hogy pontosan szeretném tudni, hogy mekkora összegeket kaptak az egyes tagállamok, illetve az egyes alapoknak mekkora az összegük, és köszönöm Noák úrnak a beszámolóját. Grazie, signore. Köszönöm szépen, Rivellini úr. Fjellner kolléga következő felszóló. Hmm. Nagyon szépen köszönöm a prezentációt. Az ilyen pénzügyi eszközök általában fejfájást okoznak nekünk a mentesítési eljárás során. És a jelentése pedig hozzájárult ehhez a fejfájáshoz. Főleg azért, mert a bizottság saját maga következtette, hogy ezek magas kockázatú projektek. Azonban fontosabb az, hogy hiányoznak a jogi eszközök a megfelelő menedzseléshez, és ez szerintem eléggé világosan kiderült. Egyet kell értenem Rivellini úrral, hogy úgy gondolom, hogy ezeknek az eszközöknek igenis megvan a saját szerepük. Azonban ezt korlátozni kell, pontosan definiálni, és nagyon alapos értékelésre kell alapozni, hogy pontosan mikor alkalmazandók. De két kérdésem is lenne. Az első kérdésem, látom, hogy a számbevőszék azt mondja, hogy itt ezeket az eszközöket egy kritikus tömeg alatt alkalmazták, és éppen ezért szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy az új rendelet hogyan ösztönöz arra, hogy a kritikus tömeget elérjük. Tudjuk, hogy nagyon fontos a kohéziós politikának ez a pénzügyi eszköz. Másodszorban itt a hetes oldalon az egyik bekezdés a munka a bizottság munkaanyagában, elkapta a figyelmemet, és egy kicsit meglepett, hiszen azt mondják, hogy a bizottságnak még mindig önkéntes jelentésekre van szükség a tagállamokból, hogy a 2011-es jelentését elkészítse. Tudom, hogy 2010-ben óriási felfejest okozott ez, itt pedig arról van szó, hogy 2011 tekintetében is fejfájás lesz. Tehát itt a parlament és a tanács tavaly decemberében elfogadott módosítója vélemény szerint megoldotta ezt a kérdést. Nem tudom. Miért nem foglalkozunk, illetve miért foglalkozunk ezzel? Talán a bizottság elmondhatná. Ez volt a 2010-es fejfájás. Tudjuk, hogy ez mit jelentett, amikor elfogadtuk a módosított jogalkotási aktust, akkor miért nem hozzuk rendbe? Köszönöm. Köszönöm. Ügyvezetőként utalnék arra, hogy Rivellini úr jelentése 2012 májusában kerül előterjesztésre, és lesz lehetőség a vitára. Mivel a számbevőszék megkért, hogy a jelentést a bizottság elképzeléseitől, amelyek 11 óra 30-ig megvitatásra kerüljenek, tehát megkérném a jelentkezett kollégákat, hogy most a különleges jelentésről beszéljenek, hogy megfelelő időnk legyen a vitára Defa úrral is. Ayala Sender, kolléganő, utána Inge Gressle, úr és Ayla Sender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Noa úrnak az előadásáért. Egy olyan előadás volt ez, ami egyrészt didaktikus volt, másfelől pedig nagyon jól elmagyarázta a dolgozókat. Most a következő pénzügyi időszak szabályain dolgozunk, vannak ezek között olyanok, hogy akiknek majd használni kell ezeket az eszközöket, különböző területeken, az uniós költségvetés egyes területein, és a magántőkét is igénybe kell venni. Felvetődtek kérdéseink, valamikor azt mondta, hogy pozitív tehát ezen eszközök felhasználásának a pozitív hatásat a KKV-k esetében viszonylag szerény volt különösen a magántőke bevonása tekintetében sokkal ö, szerényebb volt, mint az egyéb programok, amik ugyancsak a kkv érdekében vannak. Két kérdés vetődött fel ebből. Most ez azért van-e vajon, mert a KKV-k nem szokták meg az ilyen típusú eszközöket, és inkább más eszközöket vesznek igénybe, illetve azt kérdezném még, hogy milyen egyéb eszközök vannak a KKV-k esetében, amelyek konstruktívabbak bizonyultak, és amiben nagyobb könnyedsége lehetett lehet magántőkét bevonni. Mert a turizmus közlekedés területéről foglalkozom, és tudom, hogy mindig nagyon nagy nehézségek vannak, hogy a magántőkét vonzani tudjuk ezekbe az ágazatokba. Továbbá, ami a jelenlegi szabályokat illeti, és azokat, amely, akik kedvezményezettjei lehetnek az ilyen intézkedéseknek. Érdekelne, hogy hol vannak hiányosságok a szabályozásban. Vajon nem elegendő jelenlegi szabályozás? Azt mondja, hogy a bizottság február 11-én segítséget kínálta fel, csak érdekelne, hogy ez hatékony volt-e, vagy pedig új megoldásokat, jogalkotási megoldásokat, vagy egyebeket kell -e létrehozni a másik pedig az Európai Beruházás és Fejlesztési Bank részvétele. Tudni szeretném, hogy mennyiben volt pozitív az ő részvétele, mert például tudom, hogy a közlekedés területén vannak bizonyos beruházások, és az Európai Beruházási Banknak a részvétele alapvetően fontos, csak úgy, mint egyes végrehajtó ügynökségeknek a részvétele. Vannak eh, kellő ismeretek az intézmények szintjén erről, vagy kell -e egyebeket is még terem, megteremteni? Említette annak a lehetőségét, hogy ajánlásként említsük meg a pénzügyi eszközöket, illetve a szubvenciókat. Szeretném, hogy erről többet mondana, mert ezek a pénzügyi eszközöknek egy jó része, különösen amikor nagy projektekről van szó közép és hosszú távon, akkor ezek az eszközök bontásra kerülnek szubvenció és egyéb típusú eszközökre. Tehát ez egy végleges megoldás-e, vagy pedig valamilyen kompatibilitást tapasztalhatunk a különböző alapok között. Végezetül pedig említettek különböző országokat, Németország, Spanyolország, Portugália, ezek eléggé különböző országok. Azt is mondtak, hogy az 50 főnél eh, kis, eh, kevesebb főt foglalkoztató vállalatok azok a kis kisvállalatok, de Spanyolországban egy ilyen vállalat már inkább nagynak számít. Van-e probléma e tekintetben? Köszönöm szépen, Ayla Sender, asszony Gressle asszony a következő. Nagyon gondolatébresztő jelentésről van szó. Elnök úr, nagyon irodalmár volt itt ma reggel, akkor maradnék ennél. A császár új ruhája. Tudjuk, hogy most mesztelen a császár. Ezek az új pénzügyi eszközöket most uh, kitalálták, hogy kisegítsenek minket a válságból. De tudjuk, hogy nem feltétlenül jelentenek kiutat. Az igazgatási költségek zavarnak és az átláthatóság. Amit Igazából itt bemutatott a számvevőszék, az azt jelenti, hogy az egész nullszaldós. Tudjuk, hogy mik itt az igazgatási költségek, ez az egyik kérdésem a ez a másik kérdésem a bizottságot illeti. És az ECFIN főigazgatóság pedig hogyan látja a számbevőszék jelentését, és hogyan, hogyan értelmezi, milyen következtetéseket von le. Hiszen szerintem a költségvetési rend mellett ez a főigazgatóság a főfelelős azért, hogy ilyen nagyon hiszünk a császár új ruhájában. Köszönöm, most Szabrakakis kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, dear Mr. Noak. Noak úr, köszönöm az érdekes jelentést. A legtöbb része nagyon releváns a kohéziós politika számára. Azonban a számvevőszék a kis és középvállalatok szánt ERFA eszközöket a 11, 2011 per 7-es ajánlás alapján javasolja. A kohéziós politika itt a régió szintjére emeli ezt. Különféle régiók létezhetnek a tagállamokban, nagyon egymástól eltérő szerkezettel. Tehát nem tudom, hogy ezek mennyire alkalmasak ezek az eszközök ilyen regionális szórásban. Köszönöm Stavrakakis kolléga. Ivanova kolléganő. Thank you, Chair. Uh, I would like to apologize for... Szeretnék uh, elnézést kérni, az IMCO uh, uh, szakbizottságban szavazás volt, és ezért uh, uh nem tudtam végig itt lenni. Mindenképpen gratulálok a szemövőszéknek, kiváló jelentést készített, nagyon időszerű is ez. Fontosak ezek a KKV támogatási formák, nem csak azért, mert leverage-et lehet velük megvalósítani, más pénzeket bevonni, hanem azért is, mert körkörösen működnek és megtérülnek. Nagyon fontos érteni eh, az állampolgárok, az üzleti vállalkozások különösen KKV-k számára mennyire hasznosak ezek az eszközök. Nagyon fontos ugye a finanszírozási rés értékelés, illetve fontos az is, hogy túl nagy kihelyzések is történtek, és a nem világos mutatók és benchmarkok többször is szóba kerültek már itt is. Kérdésem a szemvevőszékhez az, hogy a jelentésben az szerepel, hogy javasolják, hogy alternatívákat is keressenek a KKV-k támogatására. Ajala asszony is rákérdezett, mi lehet az EBB, a Beruházási Bank szerepe ebben a képben, a kkv alternatív támogatása terén, illetve a bizottsághoz szólna a kérdésem, hogy milyen konkrét intézkedéseket terveznek a kihívások felvállalásában, különösen az ex-ante szakaszban. Köszönöm szépen, kolléganők és kollégák! május 30-áig még van bőven lehetőségünk, hogy foglalkozunk a különleges jelentéssel. No, akkor most arra kérném, hogy kb. három percen belül reagáljon a felvetett kérdésekre, hiszen nagyon sok kérdést tettek fel, a bizottság részére is. Esetleg írásban vagy a további megbeszélések során még kaphatnánk. Nem szükséges? Jó. De akkor az említett pontokra esetleg reagálhatna és május 30-áig még lesz lehetőségünk erre. Noak úr, öné a szó. Igen, szeretném kihangsúlyozni, hogy én kérdeztem, hogy ezt terveztem, de más eljárás szoktunk általában előnyben részesíteni. Szeretném aláhúzni, hogy nem minden fekete és nem minden fehér. Hogyha valaki az új eszközökkel él, akkor minden kívül be kell, hogy mutasson egy időtervet és egy eh, sablont. Tehát a pénzügyi eszközök nem csak hitelek, amit kifizetnek és visszafizetünk, és legrosszabb esetben eltűnik a pénz. A pénzügyi eszközökkel többet akarunk elérni. Tehát több szabályzás kell, több megfelelő szabályzás kell. Ez pedig átvezet rögtön az első kérdésre. Nem az összes tagállamban használhatjuk ugyanazokat az eszközöket. Tehát például a legkevésbé fejlett tagállamokban jobb a normális eszközöket, hiteleket használni, hiszen ott nincs meg annak a lehetősége, hogy a pénzügyi eszközöket menedzseljék. A pénzügyi eszközök menedzseléséhez szükséges egy közvetítő, tehát például bankok, akiknek ezen a téren tapasztalatok van. Éppen ezért különbséget kell tennünk. Ez pedig ismét átvezet egy másik kérdésre. Európai szinten rengeteg kapacitásunk van a bizottságban, de főleg az Európai Befektetési Bankban, és az európai befektetési alapokban. Nekik megvan az a kapacitásuk, hogy menedzseljék ezeket a modern pénzügyi eszközöket, amivel hozzájárulnak a menedzseléshez, és pedig nagyon tapasztalt módon. A kérdés, amely felmerült, az hogy kedvező-e ilyen pénzügyi eszközöket alkalmazni. Hogyha tudjuk a kockázatokat, és hogyha megvan a bizalmunk, hogy menedzseljük a kockázatot, akkor igenis élhetünk ezekkel az eszközökkel. Azonban a kockázatmenedzseléshez szabályokra van szükség, és tapasztalatra. Ez pedig összetartozik, mondhatnám így. Azokban az esetekben, amikor az a benyomásunk támad, hogy nincsen jelen tapasztalat, akkor jobb. Ahogy ezt a múltban tettük, jobb, hogyha nem nyúlunk például magán tőkalapokhoz. Úgy gondolom, hogy nincsen kétség abban a tekintetben, hogyha közpénzeket szeretnénk vonzani, annak érdekében, hogy egy euróval több hatást érjünk el, akkor a magántőke a tagállam közpénze is lehet. Tehát mindenképpen valahogy a magánpénznek kell lenni. De most visszatérek arra a kérdésre, hogy miért nem lehetséges minden esetben magántőkét bevonni, vonzani. Ez arra területre visz minket, ahol a kis és középvállalatok ösztönzőt találjuk, és nem minden ilyen vállalat jövőorientált az üzleti elképzeléseivel. Nem feltétlenül akar vezető lenni az üzleti területén. A magánszektor pedig megnézi az üzleti modellt, és utána részt vesz, vagy nem vesz részt magántőkével. Például ilyen esetekben az én véleményem szerint ez nem a legmegfelelőbb terület, hogy több modern orientációjú pénzügyi eszközt alkalmazzunk. Volt egy kérdés, hogy adjunk több információt a menedzsment költségekről. Egy másik első tervezetben ez szerepel, és most számokkal nem tudunk szolgálni, Mulder úr kérdezett erre rá, hogyha jól emlékszem. Tehát ezeket a számokat, tehát a díjakról szóló számokat be fogjuk nyújtani. De van egy problémánk, és pedig az, hogy a díjak szórása nagyon nagy. Azonban ezen alapok menedzselése összehasonlítható. Tehát elképzelhetők nagyobb díjak bizonyos esetekben, mint másokban. Fjellner úr a jelentés tételre kérdezett rá. A következőt mondom. Tehát, hogyha van egy holding alap, létrehozunk egy ilyet, és a bizottság és az európai adófizető ennek a holding alapnak a tulajdonosa, akkor övék a tulajdon. Egy normális cégben általában van egy jelentéstevési rendszer. Tehát aki menedzseli az alapokat, köteles mondjuk havi, negyedévi vagy évi alapon jelentést benyújtani. Önkéntesen ez egy elképzelés, de szerintem a normális üzlet menetben az van, hogy aki menedzseli az eszközöket, az jelent a tulajdonosoknak egy jelentéstevési folyamatban a realitásokról. Úgy gondolom, hogy volt itt még egy utolsó kérdés. Szavaka Kakis úr tette fel. Igen, meg kell nézni a régió helyzetét, ahol szeretnénk pénzt költeni. Itt pedig a fő cím az, hogyha az a célunk, hogy fejlesszük a régiót, el kell döntenünk, hogy mi a megfelelő eszköz a régió fejlesztésére. Itt a kockázati tőke egy régió fejlesztésére nem tudom, hogy a megfelelő eszköz, mert bukhatunk is. Alternatív módszerek, az utolsó kérdést szerintem már megválaszoltam, az EIB és az EIF nagyon nehezen menedzselhetők ilyen helyzetekben. Azonban tudnunk kell azt is, hogy vannak-e új eszközök, új szabályok, és nem szabad elfelejtenünk, hogy amennyiben egy euróval többet szeretnénk elérni, akkor nagyobb a kockázat, mint hogyha igazából csak segítségét nyújtunk. Most pedig remélem, hogy nem volt túlságosan bonyolult, és átfogom, mit mondtam. Köszönöm szépen, Noak úr, a kérdésre adott válaszokat. Számos kérdés merült fel. Tehát részemről is szeretném aláhúzni, hogy személyesen is nagyon érdekelnek a kis és középvállalatok, tehát sokkal tovább is el tudnék vitatkozni ezen a témán. El is kell majd ezen vitatkoznunk, és számos kérdés irányult a bizottsághoz. Itt a pénzügyi eszközökön túl esetleg a bankszektor szabályzására is áttérhetünk. A ház többi szakbizottságában is felmerül az a kérdés, tehát itt a pénzügyi szabályzóknak nem kellene olyannak lenni, hogy a magánbankszektor ne tudna részt venni ebben. Természetesen felmerül a kis és középvállalatok részéről az a kérdés, hogy milyen nehézségek vannak. Tehát nagyon nehéz például a mikrofinanszírozást elérni. Tehát mondjuk egy 5 vagy 10 ezer eurós finanszírozás döntő lehet egy vállalat számára, hogy lehetővé tegye az egzisztencia alapítást. De hogyha 5-10 ezer eurót kezelünk egy központi alapban, megfelelő rétingrendszerekkel, kiértékelési rendszerekkel, akkor beállhat az a helyzet, amelyet Inge Gressle említett, hogy túlságosan sok hűhó semmiért. Tehát, hogy túlságosan bonyolult ezeket a dolgokat, az ilyen kisebb összegeket kezelni. DEFA főigazgató úr arról beszél majd, hogy hogyan érhetők el ezek a szabályok, és szeretném még egyszer Noak úrnak megköszönni, illetve a számbevőszéknek ezt a különleges jelentést, amely az Európai Parlament egyik központi témájával foglalkozott, és nagyon intenzíven bemutatta. Most pedig szeretném megkérni önt, Defa úr, hogy szóljon itt a pénzügyi eszközök kohéziós alapban történő alkalmazásáról szóljon. Köszönöm szépen, öni a szót. Köszönöm. Elnök úr, remélem, hogy új funkciómban is folytathatom a Költségvetés Ellenőrzési Bizottsággal folytatott jó munkámat. Hogyha nem bánja, akkor most angolra kapcsoljuk. Be uh, as brief as, as possible. Megpróbálok olyan rövid lenni, amennyire csak tudok. A munkadokumentum, amit a bizottság benyújtott, alapvetően három témával foglalkozik. Az első az, hogy a pénzügyi eszközök miért játszanak egyre, egyre fontosabb szerepet a kohéziós politikában. A második, hogy mi a tapasztalatunk, és melyek az általunk talált problémák. És Noak úr nagyon tanulságos előadást tartott ezzel kapcsolatban, amiért nagyon hálás vagyok az előadásért is, és a számvevőszék jelentéséért is. A harmadik dolog pedig, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, mit is csináltunk annak érdekében, hogy a problémákat orvosoljuk. Gyorsan áttekinteném ezt a három területet. Nagyon röviden az elsőt számunkra, és úgy gondolom, hogy ezt tükrözte a jelentéskészítőnek a felszólalása is. A pénzügyi eszközök nagyon fontos módot jelentenek arra, hogy további eszközöket vonjunk be a növekedés előmozdítása a munkahelyteremtés érdekében, és pontosan ezzel foglalkozunk. Válságidőket élünk, kevés a közpénz, egyre sürgősebb, hogy többletfinanszírozást biztosítsunk. Dióhéjban, nem megyek bele a részletekben, a pénzügyi eszközök révén elköltött egy euró több további eurót mozgósíthat a kohéziós szakpolitikában, és így stimulálhatja a növekedést és a munkahelyteremtést. Második pont, úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, a közférából érkező pénzek és a magánszektor pénzeinek egy poolba való összevonásával a magánszektornak nem csak a pénzét, hanem a tapasztalatát is fel tudjuk használni, és ez nagyon fontos, egy nagyon fontos ösztönző ez a projekt minőséges fenntarthatósága szempontjából. Egy fontos hangsúlyt emelnék még itt ki. Itt a kohéziós szakpolitika pénzügyi eszközeiről van szó a kevésbé fejlett régiókban finanszírozunk így projekteket, gazdasági nehézséggel küzdő régiókban olyan célokra szólnak ezek, ahol nincs feltétlenül rövid távú jövedelmezőség, de mindenképpen hosszú távú szociális, gazdasági, környezetvédelmi megtérüléssel számolhatunk, energia, megújuló energiaforrások, stb. Na most amikor van benchmark, van összehasonlítás, és megnézzük az eredményességi mutatókat, akkor nem megfelelő összehasonlítani a kevésbé fejlett régiók támogatási eredményességét a fejlettebb régiókéval. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy az eredményességi mutatók fontosak preferenciális bánásmódot lehet alkalmazni annak érdekében, hogy magán pénzt vonzunk egy projekthez. Meg kell különböztetni a kohéziós politikát meg kell különböztetni a specifikus regionális sajátosságokat és szükségleteket. Na most mi is a tapasztalatunk? Valóban elég meredek tanulási görbét tudhatunk magunk mögött, a pénzügyi eszközök alkalmazása egyáltalán nem könnyű, de szereztünk pozitív és negatív tapasztalatokat is. Egyre többet használjuk a pénzügyi eszközöket, ERFA 5 0,7% az ESZ-nál, közel 400 alap, vagy no, akkor is említette, különösen az üzleti vállalkozásoknak, de azért városfejlesztésre is, energiahatékonyságra nagyon sokféle alap, az EBB, az ERFA részvételével, nemzeti, regionális költségvetések részvétele, bankok, más befektetők is ö, részt vesznek. De nagyon egyértelmű, hogy messze nem volt minden tökéletes eddig. Több problémát is feltártunk, és ö, ahogy jeleztem, Noak úr részletesebben is ismertette őket csak emlékeztetnék rá, az üzleti tervek minősége, az elemzések minősége, nem megfelelő információ rendelkezésre a multiplikátor effekt hiánya, aztán a kezdeti szaktudás hiánya, iránymutatások hiánya a kezdetekkor, aztán túlzott pénzkihelyezés, ezt többször említették, őszintén kell beszélni az N plusz 2-es, N plusz 3-as továbbcsordulásról is, illetve az irányítás, értékelés nem kötődött az eredményesség értékeléshez. Én egyetértek a szemövőszék konklúzióival, hogy a, a gyökere a problémáknak az volt, hogy a jogszabályok és az iránymutatások nem voltak elegendően részletesek jó, hát ez a probléma. Mit tettünk, hogy orvosoljuk? Először is a jelenlegi programkészítési időszakban, ahogy Noak úr is felismerte, mi sem ültünk ugye tett kézzel, igenis cselekedtünk a következő területeken. Műszaki technikai segítségnyújtás, iránymutatást nyújtottunk a tagállamoknak Például pontosítottuk, hogy a lezáráskor csak az az összeg, ami tényleg a végfelhasználónak kifizettek, számít jogosult támogatási összegnek. Vagyis nem lehet végtelenségig parkoltatni a pénzt. Aztán a felhasználás eredményességének értékelése is javult, az első szakaszban ugye önkéntes beszámolók érkeztek a tagállamoktól, Felner úr jelezte, hogy ez nem jó, nem elég jó így, tovább léptünk, és most módosításokat javasoltunk a szabályozásban a bizottság részéről. Így kötelező részletes beszámolási előírások érvényesek most már. De nem minden javaslatát fogadták el, mert az Európai Bizottságnak talán emlékeznek rá, hogy mi messzebb akartunk menni, korlátozni akartuk két befektetési szükségleti időszakra a kifizetéseket, de a tanács ezt nem fogadta el. Szóval ambíciózusak voltunk. Egyetértek, egy kicsit hamarabb is feléphettünk volna. további átvilágításokat, auditálásokat kezdtünk most, hogy jól érezzük, hogy melyek a helyi problémák, és ennek alapján értékelünk. Ennyiben szólnék a jelenlegi időszakról, ami a következő pénzügyi időszakot illeti. Egy nagyon átfogó jogi keretet javaslunk, amely minden konkrét gyengességgel foglalkozik, amit a szembevőszék feltárt. A pénzügyi rendeletre vonatkozó javaslat egy harmonizált keretet hozna létre az összes EU által támogatott pénzügyi eszköz esetében, és a közös rendelet esetében az ex ante értékelésen van a hangsúly, itt piaci befektetési szükséglet, újabb pénzek bevonása, kritikus tömeg, mindazok a kritikus pontok, amelyekre itt is szó került a vitában a megvalósítás minden opciójával foglalkozunk, EU alapok, standardizált, polcról levehető eszközök, és persze nemzeti és regionális eszközök is. Különösen a készen álló termékek, standardizált termékek esetében fel kell gyorsítani a végrehajtást, a megvalósítást, mert ez az egyik konkrét jelenlegi problémánk. Azt is egyértelmű javaslatokat nyújtottunk be a pénzügyi igazgatásra is, maximum két év e befektetési szükségleteivel lehet foglalkozni. Ugye Noak úr említette ezt a problémát, hogy túlzott kihelyezések voltak a pénzügyi eszközöknél, és mindenképpen szeretnénk az N plusz 2-es visszaélési lehetőségeket kiiktatni. Az erőforrások újrafelhasználása, tíz évre, egyértelmű beszámolás, és értékelés. A következővel zárnám. Mi az Európai Bizottság részéről úgy látjuk, és ezt sokan visszaigazolták itt a vitában, hogy a problémák ellenére, amelyeket nem szabad a szőnyeg alá söpörni, igenis nagy a szükség ezekre a pénzügyi eszközökre a modern kohéziós politikában. Többet kellene elérnünk velük, vagy többet kellene elérni kevesebbel, és ez, ez, ezt igyekszünk megvalósítani a jelenlegi időkben. Mint említettem, nagyon sokat kellett tanulnunk, találtunk problémákat, amelyek nem voltak elfogadhatóak, a szemőzéki jelentés foglalkozott velük, bár mi egy kicsit más arányokkal ismertettük volna, táraltuk volna ezeket a problémákat, hiszen jobban ismerjük a kohéziós és regionális politika specifikumait. Gressle asszony észrevételére visszautalva az ECFIN főigazgatóság asztalát tekintve. Ők nincsenek most itt, de hogyha elolvassák a válaszokat, amelyeket a bizottság küldött a szembevőszéknek, biztosak lehetnek benne, hogy a Jack Finn főigazgatóság teljes mértékben részt vett a munkában, tényleg közös, együttes válaszokat adott az Európai Bizottság. Csak megnyugtatnám önöket. Jelenlegi időszakban szeretnénk minden problémát feltárni, és a következő időszakra átfogó jogi kereteket javasolni, amelyekben már figyelembe vesszük a szemevőszék ajánlásait is. De pillanatnyilag mindez csak javaslat, Számítunk az önök támogatására, a jogalkotó támogatására, különösen az Európai Parlament támogatására, hogy ez az átfogó keret a megfelelően működő pénzügyi eszközök részére valóban bekerüljön a joganyagba, elfogadásra kerüljön végül. Köszönöm szépen, megpróbáltam annyira röviden fogalmazni, amennyire csak tudtam. Nagyon szépen köszönöm, Défa főigazgató úr. Remélem, hogy a bizottság irányába küldött kérdésekre is legalábbis részben sikerült választ kapni. Nagyon összetett kérdésekről volt szó. Most egy újabb vitakört szeretnék megnyitni, tehát ki szeretné a szót, Gressle asszony, Gájer úr, és hogyha további jelentkezők vannak, akkor kérem, önöket jelentkeznek. Köszönöm szépen, ritkán van lehetőségünk arra, hogy úgy tanuljunk, hogy tesszük a dolgot. És uh, itt most igazából ez olyan, mintha játékpénzt dobnánk be itt a körbe. Tehát köszönöm szépen, hogy mögöttünk van ez a meredek kanyar. És remélem, hogy az ECFIN főigazgatóság is ugyanúgy értékeli ezt, aki ezeket a kanyarokat velünk megtette. Ami pedig a jogalkotó szempontjait illeti. Eddig a regionális bizottságban más volt a helyzet. A bizottság egy kicsit utána javított, és igazából itt a mi házunk mondott csődöt. Hiszen ezeket a szigorú feltételeket nem támogattuk ebben a házban. Ez nem fordulhat elő legközelebb. A jövőbeli rendelet tekintetében. Défa úr, a költségvetési rendtartással eléggé gyakran és intenzíven foglalkozom, és a strukturális alapokba is benéztünk, és megtanultuk, hogy hogyan lehetne ezt ott csinálni. Éppen azért nagyon örülünk, hogy most ez a meredek kanyar tényleg mögöttünk van, és az általános költségvetés tekintetében is valamivel világosabb a helyzet. Mi a helyzet ezzel a tíz évig forgó pénzzel? Eddig Kevés volt a jogalkotás, kevés volt az információ, és nagyon érdekes lenne hallani, hogy a veszteségeket körülbelül mekkorának tartja. Mindig vannak veszteségek, ebből indulok ki. Éppen azért fontos lenne, hogy jelent nekünk ezekről. Tehát, hogy a mulasztások mennyi adó euróba kerülnek. Köszönöm szépen, Gájer kolléga. ebben a szakbizottságban elég gyakran vitázunk a pénzügyi eszközökről, és az a véleményem, hogy itt a szakbizottságban két iskola gondolkodik. Az egyik azt mondja, hogy igen, rengeteg potenciál van ebben, tehát próbáljuk meg ezt kihasználni. Esetleg itt az áttételes hatások is, amelyekről írt a számbevőszék, nem a dolog vége, tehát még eléggé sok mozgástér marad. És esetleg még ebből az éles tanulási kanyarból mégsem jöttünk ki teljesen. A másik iskola pedig abból indul ki, hogy amíg az eszközök nem kipróbáltak, nincsenek leszabályozva, nincsenek garanciák a pontos működésükre, addig ne alkalmazunk őket. Én az első iskolát képviselem. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi eszközökben van lehetőség, de hogyha úgy alkalmazzák őket, ahogy a számbevőszék ezt jelentette, akkor egy kicsit aggódom, hogy ez az eszköz veszít vonzerejéből, mielőtt teljes potenciálját ki tudna teljesíteni hiszen hogyha itt megnézem a számbevőszék ajánlását, és egy picit azzal foglalkozom, hogy mi van itt, akkor egy kicsit úgy tűnik, hogy elindulunk a hajóval, és mondjuk a 12 mérföldes határ után egy kicsit vadabb a tenger, a motor köhög, a csavarok lazák, a kormányzás sem megy annyira, a kapitány és a kormány, és igazából nem tudja pontosan hova megyünk, de menjünk csak tovább, majd felfedezünk valamilyen ismeretlen földet. Nagy érdeklődéssel figyelem ezt a kísérletet. És Én leszek a bizottság mentesítésének a jövő évi előadója, de ez még eltart egy darabig. De most egy másik pont. Gressze kolléganő utalt arra, hogy a tanácssal egy véget nem érő tárgyalásban vagyunk, ami a költségvetés rendtartást illeti. Hogyan akarjuk ezen pénzügyi eszközök hatékonyságát emelni, hogyha a tanácsnak az az álláspontja, hogy a visszafolyó összegek visszakerülnek a tagállamhoz a bizottságon keresztül. Tehát, hogyha maradunk ennél az álláspontnál, akkor elfelejthetjük ezt az eszközt. Azonban most elképzelhető az, hogy hiszen a tanács is egy működő egység, ahol a jobb kéz néha nem tudja, mit tesz a bal, és ahol a kolléganők és a kollégák az illetékes pénzügyi bizottságban abszolút más, hogy gondolkodnak, mint a gazdasági bizottságban, és hogyha valaki itt van a tanács részéről, akkor vigye magával ezt a hírt. Üljenek össze a gazdasági és a pénzügyi szakbizottság tagjai, és nézzék meg, hogy nincsenek-e lékek a hajón, és nem keletkeznek-e újak azok helyett, amelyeket éppen megpróbálunk betömni. A kérdésem az, hogy a szándékában érzi a tanács, tehát a tagállamok támogatottságát? Mikrofon sajnos kikapcsolódott. Most nem tudom, hogy meddig hallottak de a kérdésem a főigazgatóhoz végezetül az volt, hogy van olyan érzése, hogy a tanács, tehát a tagállamok támogatják abban, hogy megfelelő irányba vigye a hajót? Köszönöm szépen, Gájer kolléga. Szinte mindent lehetett hallani, véletlenül nyomtam meg a gombot. Jan Mulder kollég az utolsó ebben a körben. Jó eh, Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid lehetek. Mindenki nagyon aggódik az új pénzügyi eszközök miatt, mert úgy tűnik, hogy ugyanannyi pénzzel többet lehetne elérni, eh, vagy vannak már bizonyos tapasztalataink, láttunk bizonyos hiányosságokat a rendszerben, és kétségtelen ezek majd korrigálásra kerülnek. Ami a legérdekesebb szerintem, az az, hogy milyen a zorzó hatás és erről szeretnék sokkal több információt kapni, hogy és melyek a legsikeresebbek. Azért, hogy a ö, több éves pénzügyi kerettel valóban választhassunk a különböző eszközök között és ugye a bizottság ebben a szakaszban ezt már meg tudná mondani, az jó lenne. Köszönöm, Mulder kolléga, most akkor Défa úr. Dank, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Gressle asszony megjegyzésére térnék ki. Hálás vagyok az önkritikáért, amelyet előadott, és reménykedem, abban, hogy, hogy a 2014-2020-as időszakra építő jellegű tanácsokat kapunk. A veszteségekre is rákérdezett, nagyon nehéz kérdést tett fel. Úgy gondolom, hogy nincs meg az időnk, hogy ezt megbeszéljük. Németül azt mondjuk, hogy ezek itt elveszett támogatások. Tehát hogyha igazából megbocsát a hibákért, akkor az a pénz eltűnt. A pénzügyi eszközöknél legalábbis megvan az a kilátásunk, hogy visszaforgathatók az eszközök, és ezt nem szabad a szőnyeg alá söpörni. Igen, lesznek, lehetnek veszteségek természetesen, azonban a végén állítjuk össze a számlát. Tehát először is csak a végén tudjuk megállapítani, hogy a tényleges veszteségek milyen összegre rúgnak. Óvatosnak kell lennünk a veszteségekkel, hiszen a megfelelő alternatívákkal is össze kell ezeket hasonlítani, amelyek eh, igazából már a kezdetektől fogva elveszett támogatások. Gájer úr számunkra, vagy legalábbis nekem ismert tény, hogy ön, mint előadó, a Kokubo részéről természetesen továbbra is ragaszkodik majd ezekhez a kérdésekhez. Remélem és biztos vagyunk benne, hogy az év során jobb adatokat tudunk rendelkezésre bocsátani, jobban tudunk majd jelenteni, mert megfelelő módon megváltozott a rendelet, és a tagállamok pedig megfelelő jellegű információkat kell, hogy rendelkezésére bocsássanak. Tehát jobbak lesznek az információk, ezen kívül további vizsgálódásokat is tartunk, és reméljük, hogy értékelés is lesz belőle. Tehát ennyit szerettem volna a folytatódó érdeklődésről elmondani, amely a mi részünkről is megmarad, és több jobb információt tartalmaz majd. A tanács által nyújtott támogatás. Hát nem szeretném itt a hidakat lebontani, csak annyi szeretnék elmondani, amit a végén említettem, hogy reméljük. És nagyon fontos az, hogy mindenki belássa, hogy jobb szabályzó architektúrára van szükségünk a hatékony pénzügyi eszközök számára a jövőben. Mülder úr, ez egy másik nagy tárgy a multiplikálás, amiről szólt. Tehát nézzük meg, hogy mi a osztó és milyen nevező. Ez igazából az Európai Uniós alapokra vonatkoztatva van így, de természetesen nagyon nehéz összehasonlítani a garanciákat a hitelekkel, de remélem, hogy itt a járulékos információk során, amelyek az értékelésekből fakadnak, több és több információt tudunk majd eljuttatni önhöz az állandó összehasonlítás érdekében, és megkapja itt a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban a lehetőséget. Elnök úr, remélem, hogy a legtöbb kérdéssel foglalkoztam. Köszönöm szépen a vitát. Köszönöm. Défa úr a válaszai kompaktságáért. Most irodalmi ülésünk van, Hessével kezdtük, a császár új ruhájával folytattuk, most pedig Kolumbusz Kristófig is elérünk, hogyha igaz az, hogy Indiába kellett egy nyugatra vezető utat találnia, és ezért kapott pénzt. De az innováció értelmében valami teljesen más, bár értékes dolgot fedezett fel, akkor szerintem az is jó, hogyha pénzt szabadítunk fel olyan dolgokra is, ahol esetleg mégis valami mást fedeznek fel. Elképzelhető az innovatív jellegű pénzügyi eszközöknél, Gájer úr, hogy felszabadítjuk ezeket a pénzeket, és utána pedig meglátjuk, hogy mit sikerült felfedezni ezekkel. Esetleg valami teljesen mást, de azért mégiscsak jó számunkra. A jövő mindig bizonytalan. Azonban nagyon intenzíven foglalkoztat ez majd minket, de Gressle asszony még rákérdez. Igen, hogyha EU-s közalkalmazottak továbbképzési programjának szálljuk ezt, akkor máshova kellett volna ezt tenni a költségvetési sorok között. Igen, ez inkább egy kérdés, Gájer úrnak igaza van. Tehát, hogyha a versenyben egy felfedezési folyamatot látunk, az egy dolog. Viszont szerintem a költségvetés ellenőrök jól teszik, ha megnézik, hogy észszerűen alkalmazzák-e az eszközöket, hiszen szeretnénk minimalizálni a kockázatokat, és úgy gondolom, Défa úr, hogy az egész szakbizottságunk érdekelt abban, hogy a jövőbeli szabályozók jobbak, mint a múltbeliek. Köszönöm szépen, akkor ezt a napi rendi pontot is lezárom. A napirend további pontjait illetően a haiti delegációs utazást hétfőn beszéljük meg, akkor lesz elég időnk, és a szavazások után beszélhetünk is ezekről. Különben most szerintem egy kicsit zsúfolt lenne a program. Hogyha most egyetértenek, akkor a nyilvános ülést berekeztem. Február 26-án lesz a következő ülésünk szeretném megkérni önöket, hogy aki nem érdekelt a koordinátorok ülését, hagyja el a termet. Köszönöm szépen!